Good morning. Um... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, és elnézést kérek a késésért. Úgy tudom, többünknek is gondja volt ma reggel a közlekedéssel, köszönöm a türelmüket, és ezennel megnyitom az ülést. Mielőtt neki lehetnénk az első napirendi pont megtárgyalásának, azt hiszem ügyrendi felszólalással szeretne élni az egyik kolléga. A 162-es cikk harmadik és hatodik bekezdésének értelmében a parlament úgy döntött, hogy az Egyesült Királyságról szóló vitában csak a frakciók egy-egy szószólója szólalhat fel. Ennek pedig következménye van, elnök asszony. Három brit képviselő szólal majd meg a vitában, és csak azon britek szólalhatnak meg, akik mind a Brexitet támogatják. Egyetlen olyan brit képviselő sem szólalhat fel, aki ellenzi a Brexitet. A legutóbbi felmérések viszont azt mutatják, hogy a brit lakosság nagy része ellenzi most már a Brexitet. Köszönöm. Thank you, um... Köszönjük szépen, Korbett úr tudomásul vettük a mondandóját, a frakciók döntöttek e formátum mellett, a politikai frakciók döntésének megfelelően folytatjuk le az ülést, de tudomásul vettük az ön eltérő véleményét, az Egyesült Királyság kilépés az Európai Unióból, a tanács és a bizottság nyilatkozatai. Ez a napi rendi pontunk címe, és Ed Stadler asszonynak adjuk meg a szót a tanács részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, tisztelt Bárnyé főtárgyaló úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Tanács elfogadta az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről szóló megállapodást, ezután felkérte a bizottságot, az Európai Parlamentet és a tanácsot, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a megállapodás 2019. március 30-án életbe léphessen. Az Európai Tanács emellett politikai nyilatkozatot is elfogadott, amely az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni kapcsolatokra vonatkozik. Ennek értelmében a lehető legszorosabb partnerségre törekszünk majd ezen nyilatkozat értelmében. Enne, ez az eredmény nem lett volna lehetséges Bárnyé úr és csapata elhivatottsága nélkül. Az Európai Tanács ezt elismerte. Ugyanilyen fontos volt az is, hogy az Európai Unió 27 tagállama egységesen lépett fel, és egységesen léptek fel az EU-s intézmények is. Szeretném elmondani, milyen nagyra értékelem a Brexit Steering Group munkáját, és bővebben az Európai Parlament munkáját, és az elkövetkezendő hónapokban le kell zárnunk a megállapodással kapcsolatos munkát. A tanács mindent megtesz annak érdekében, hogy az elkövetkezendő hetekben elfogadjuk majd ezt a megállapodást, illetve a részleteket is tisztázzuk annak érdekében, hogy 2019 márciusáig lezárulhasson a folyamat. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig A Brexit főtárgyalónak adok szót Michel Barnier-nek. Üdvözlöm Önt, Öné a szó, tessék. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves külügyi államtitkár asszony, mindenkinek jó napot kívánok. És természetesen köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy elmondjam az Európai Bizottság véleményét elnézést kérek Jean-Claude Juncker nevében, aki a G20-ak találkozóján található jelenleg, ő most nem tudott eljönni erre a vitára. A helyzet nagyon súlyos, 17 hónappal a tárgyalások megkezdését követően, amely tárgyalásokat a az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker és a teljes Európai Bizottság támogatásával vezetem. Vasárnap elfogadta az európai csúcs a politikai nyilatkozatot a jövőbeli kapcsolataikat illetően. Úgyhogy szeretném megköszönni a tanácsnak a munkáját, a tanács elnökének a munkáját, Donald Tusknak, az egész csapatának a munkáját, és mindazon elnökök munkáját is, akikkel nagyon sikeresen tudtunk együttműködni. Észország, Bulgária, Málta, és hát az ö, osztrák elnökség, aztán majd Romániával folytatjuk a sort a következő hónapok során. Ami a kilépési tárgyalásokat illeti, ö, a tárgyalások lezárultak, a politikai nyilatkozattal kapcsolatos tárgyalások is lezárultak. Most a ratifikáció következik részint a brit parlament, részint a tanács és az önök parlamentjének részéről. Miután nagyon nehéz körülmények között folytattuk ezeket a tárgyalásokat, és miután rendkívül komplex témák merültek fel a brit kilépés következtében, a jelenlegi egyezmény, egyesség és a politikai nyilatkozat, ez a deal, az egyetlen lehetséges és a lehető legjobb. Sikerült közösen megvalósítani ezt az első nagy lépést, európai oldalról nagyon példás volt a fellépésünk, az egységünk a 27-ek részéről és, a, és az intézmények részéről is. Kedves elnökasszony, a kilépési a megállapodás és a nyilatkozat nagyon sokat köszönhet az önök által megalkotott négy állásfoglalásnak, és mindannak a kitartásnak is, amit önök a tárgyalások során kimutattak fontos az önök számára az, hogy megőrizzük az állampolgári jogokat azon személyek számára, akiket mi képviselünk, önök és én magam is. Szerettük volna a négy szabadságjogot, a belső piac és, az uniós döntéshozatali eljárásokat megőrizni. A két dokumentumot közösen építettük fel az egész folyamat során, és kedves elnökasszony, ezért szeretném megköszönni Tajani elnöknek is, és Guy Verhofstadtnak a munkáját, aki az önök részéről koordinálta a Brexit kilépés kérdéseit, és ez a teljes Brexit Steering csoport Roberto Gualtieri, Philip Lambert és az egész csapatuk munkáját, nekik is köszönöm a munkájukat, amelyet, amelyet gyakorlatilag nap mint nap végeztek az Brexit Steering csoportban. Köszönöm egyébként Cecília Wikströmnek is a munkáját, és tudjuk azt is, hogy nagyon hosszú út vár még ránk, ami szintén nem lesz könnyű. A vasárnapi megállapodás egy módszertan eredménye is, amelyről közösen önökkel együtt döntöttünk, gyakorlatilag rendet teremtettünk, és a logikus útat követtük. Először a kilépést tárgyaltuk meg, még mielőtt a jövőbeli együttműködés kereteit fektetnénk le. Ezért is fontos az, hogy az önök számára is prioritás képező kérdések, mint az állampolgári jogok, a stabilitás és a béke Írországban és a pénzügyi rendelet kérdéseit próbáltuk rendezni. És főként a kezdettől fogva, kedves hölgyeim és uraim, mindig teljes átláthatóságban dolgoztunk, és nagyon is nagy bizalommal. Ez a módszertan hozzásegített bennünket ahhoz, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem lehetséges az unió alapelveinek figyelembevételével. A kezdet kezdetétől fogva megvizsgáltuk azt, hogy hogyan tudjuk, és hogyan, és miért is kötelességünk megtartani a értékeinket, ugyanakkor a vörös vonalakat, amelyeket az Egyesült Királyság kijelölt, szintén figyelembe kellett venni. Végül is sikerült eh, egy közös nevezőre jutnunk, és eh, stabilitást, eh, illetve előreláthatóságot, kiszámíthatóságot adtunk ennek az egész folyamatnak. Én azt gondolom, hogy a megállapodásban foglaltak senkit sem lepnek meg ezek után. Talán ebben a stádiumban érdemes arra is emlékeztetni, hogy az Európai Unió nem kívánta a Brexitet. Sőt, eddig még senki nem tudta bebizonyítani azt, hogy ez miért is jó, de ugyanakkor tiszteletben tartjuk a demokratikus szuverén eh, döntését a brit eh, népnek, és ahogyan a brit kormány kérte, egy rendezett kilépés eh, terveit vázoljuk fel közösen. A két dokumentum, amelyről megállapodás született vasárnap, a rossz, negatív hatásokat próbálja mind a két oldalról csökkenteni, de főként a 27-ek számára. A kilépési megállapodás jogbiztonságot teremt, mindazok számára emberek, régiók, vállalkozások, akik aggódnak a brit kilépés miatt természetesen 4,5 millió európai állampolgár, akik az Egyesült Királyságban élnek, illetve a brit állampolgárok, amelyek vagy akik valamely európai tagállamban telepettek le. Aztán itt vannak az írek és az észak-írek, akik szociális, humán, gazdasági szempontból is nagyon fontos szerepet töltenek be az észak és a déli területek együttműködésében. A backstoppal kapcsolatban egyetértünk. Tényleg el szeretnénk kerülni azt, hogy fizikai határ épüljön fel ismét az északi rír határon, mégis ezt be is tudtuk építeni a megállapodásba. Backstop nélkül egyébként nincs, nem lett volna megállapodás. Aztán itt vannak az egyetemek, akik olyan sok pénzügyi tervet visznek európai pénzből, annyira sok projektet visznek európai pénzből, laboratóriumok, rendkívül dinamikus környezetről van szó az Egyesült Királyságban. Aztán itt vannak a gazdák, akik a közös agrárpolitikából is profitáltak, akik szerették volna megőrizni a szellemi tulajdonjogaikat és a földrajzi eredet megjelöléssel ellátott termékeiket. Ezen kívül a cégek, akik az Egyesült Királyságban az Európai Unióval kereskednek, az ő érdekeiket is figyelembe kellett vennünk. Mindezek voltak azok az érintett felek, akik érdekében biztonságos és kilátá, kil, belátható helyzetet kívántunk teremteni. Miután egy megállapodásról van szó, jogi szempontból nagyon fontos az, hogy pontosan fogalmazzunk benne. Ami a politikai nyilatkozatot illeti, ez inkább egy keretrendszert jelöl ki, amelyet a jövőbeli kapcsolataink rendezésére fogunk felhasználni. Kedves Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió továbbra is saját érdekeit fogja védeni, és pontosan ugyanezeket az alapelveket fogja alkalmazni a jövőbeli tárgyalások során az Európai Unió és az önök főtárgyalója, tehát jó magam, ugyanezt a fajta attitűdöt fogjuk köl, továbbra is folytatni, nem akarunk revansot venni, nem vagyunk agresszívek, és a magam részéről elmondhatom azt, hogy semmiféle büntetési szándékom nincsen. Megpróbálunk továbbra is együttműködni az Egyesült Királysággal, nem ő ellenük, hanem egy jövőbeli partnerség kidolgozása érdekében, ezt azért is mondom, mert nagyon nagy tisztelettel vagyunk egy nagy országgal szemben, aki azért továbbra is baráti ország, szövetséges és partner. Az a helyzet, hogy a jövőbeli kapcsolataink szempontjából, miután a britek úgy döntöttek, hogy ki akarnak lépni a egyesül, a közös piacból erre fel kell készülni. Nem lehet úgy tenni, mintha semmi sem történne, de mindkettőnk félnek, jól felfogott érteke az, hogy a digitális területen, a mobilitásban, a közlekedésben, az energia területén, a közbeszerzésben, a belső biztonságban, és természetesen az egész kontinens stabilitása érdekében a külügyek terén is együtt kell majd működnünk hiszen az ENSZ biztonsági tanácsában is fontos szerepet tölt be ez az ország, és fontos a védelmi együttműködésünk is. Minél ambiciózusabb lesz ez a partneri viszony, annál jobban oda fogunk figyelni arra, hogy esélyegyenlőséget, egyenlő feltételeket biztosítsunk mindkét fél számára. Mindezen dimenziók ismertetése után Engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy mennyire fontos számomra a partnerség. Szerintem ez egy korábban sosem látott méretű partnerség lesz. Ahogyan Juncker úr, az tagállamok és önök, az önök parlamentje is kérték, mi fel fogunk készülni a jövőbeli kérdésekkel kapcsolatos tárgyalásokra, onnantól kezdve, hogy az Egyesült Királyság harmadik országá válik számunkra és még vár ránk egy fontos lépés a ratifikációs folyamat. Most mindenkinek vállalnia kell a felelősségét. A brit parlamenti képviselők a következő hetek során fognak erről nyilatkozni, és azt hiszem, hogy az ő mostani válaszuk, döntésük, szavazatuk az országuk jövőjére nagyon nagy hatással lesz nekünk pedig tiszteletben kell tartani ezt a döntést. A másik oldalon pedig a az Európai Parlamentnek is ratifikációs időt kell adnunk, amely parlament egyébként minden lépésben fontos partnerünk volt a tárgyalások során, és mindenképpen önöké lesz majd az utolsó szó ebből a szempontból. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, Bárnyi úr! Most a parlament felelősei fognak felszólalni, első körben Ferhofstadt úr. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a kilépési megállapodás megszületését és a politikai nyilatkozat megszületését. Ma tehát elmondhatjuk, hogy egy olyan csónak épült itt, ami az Európai Unió elvei alapján épült, a belső piac integritása érvényesül, a négy szabadság érvényesül, és érvényesül az is, hogy az Európai Unió autonóm módon dönthet ilyen kérdésekben. A mai vita során azonban más aspektusokról is beszélnünk kell hogy hol voltak azok a vonalak, amelyeket nem, lépett, nem léphetett túl az, a brit tárgyalófér, és arról is beszélnünk kell, hogy ennek a megállapodásnak egy olyan háttere van, a, amelyben ott van a Good Friday megállapodás is, a nagypénteki megállapodás, és ez az 1998-as megalapodás csak azért volt lehetséges, mert akkor is már, mert az európai tagállamok összefogtak és nyomást gyakoroltak és egységesek voltak. Tehát az Egyesült az Európai Unió segített eh, a megbékélésben a szemben álló felek között, és most ez a kilépési megállapodás valóban, ahogy Bárnyi úr fogalmazza, lehetséges legjobb, az egyetlen lehetséges, és benne vannak a Good Friday Agreement alapvetései. Nem először gratulálok Bárnyé úrnak kiváló munkájához. Régóta hatalmas munkát végez az Európai Parlamenttel velünk itt a irányítócsoport tagjaival szoros együttműködésben. Ennek a steering groupnak, az irányító csoportnak is, a tagjainak is köszönöm az együttműködést. A frakciókon túlmutató volt ez az együttműködés. Ez a megállapodás, Michel, szerintem három dolgot mond ki, hogy a kárt csökkenti mindkét fél, mindkét fél gazdasága számára, és azáltal, hogy rendezett kilépést tesz lehetővé, és két-négy éves átmeneti időszakot ír elő, ezzel tehát védi a feleket. Sikerült elérni ezt, hogy Írországban, Észak-Írországban ne legyen úgynevezett kemény határ, és fennmaradjon, ahogy az előbb is mondtam, a nagypénteki megalapodás alapgondolata, ami ugye az, és ez a parlamentnek is nagyon fontos volt, hogy a polgárok jogai, lehetőségei ne sérüljenek sőt, bizonyos értelemben még sikerült javítani is az eredeti szövegen, és mielőtt már elkezdődik itt az egyetértési eljárás az Európai Parlamentben, úgy néz ki, hogy megkapjuk a brit tárgyalóféltől, megkaptuk azt a garanciát, hogy a, az, a polgárok jogai nem sérülnek. Tehát a kilépési megállapodás, a politikai nyilatkozat kerete egy olyan keretet teremt, amelyben továbbra is, bár nem EU tagként, de szoros partnerként tudunk tárgyalni a brit féllel, és egyfajta társulási megalapodás megkötése is már körvonalazódik az első naptól fogva. A társulási megalapodás amelynek a megkötésébe a brit kormány belement, ha megszületik, akkor az európai jóváhagyás után ratifikációt igényel majd az egyes tagállamok által is. Már ez is mutatja, hogy mennyire komplex ez a viszonylatrendszer, még bonyolultabb talán, mint a svájci félrel való, ugye a svájci félre nem egy megállapodás köt minket össze, hanem számos különálló megállapodás. A parlament folyamatosan követni fogja a megállapodott elvek érvényesülését a konkrétumok területén, és a parlament nagyon körültekintően fogja vizsgálni az úgynevezett Joint Committee, a, a vegyes bizottság működését. Ferhofstadt úr, elnézést, hogy félbeszakítom. Köszönöm, köszönöm itt, hogy egyesek segíteni akarnak nekem, de az én jogom az, hogy eldöntsem, hogy ki mennyi ideig beszél. Tehát a parlament figyelni fogja a Joint Committee munkáját, annak valamennyi döntését, jogszerűségi, hatékonysági szempontból, és mielőtt az egyetértési eljárás elindulhat, ezt le kell szögeznünk, és akkor most befejezem. Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból ettől függetlenül szerintem nagy hiba, nagy kudarc, mind az EU, mind az Egyesült Királyság számára. Ez egy szomorú nap mindkét fél számára, de hozzuk ki a legjobbat ebből a rosszból, és reméljük, hogy majd egy bölcsebb generáció úgy dönt, hogy visszatér az Európai Unió családjába. Thank you, Mr. Verhofstadt. Mr. Brock. Köszönjük szépen, Verhofstadt úr. Brock úrnak adok szót. Elnökasszony, tisztelt elnökasszony, tanácsi elnökasszony, kollégák. A Brexit tényleg rossz döntés, mind az angoloknak, mind az európaiaknak. Egyébként rosszabb a britek számára, de nekünk is rossz. És ahogy Gifferhofstadt is kifejtette, akinek köszönöm, amit elmondott, a vasárnap szomorú nap volt. De Michel Barnier kiváló tárgyalási tehetségének és csapatának köszönhetően a rossz keretekből kihoztuk a lehető legkevésbé rosszat. Az Egyesült Királyságban többszörös megosztottság van, szakadékok vannak, nem csak a többi EU-s tagállammal szemben, hanem belső törésvonalak, és ezt most a Brexit tárgyalások felszíre hozták. Tegnap a Bank of England nyilatkozatából is kiderült, hogy ez most az Egyesült Királyság számára növekedési hátrányt jelent, és sokkal nagyobb növekedési hátrány, mint hogyha az EU-ban maradtak volna. Farage mondhat, amit akar, hazájának a legfőbb pénzügyi szakértői ezt mondják. És ez azt is jelenti, hogy ezzel lezárjuk a tárgyalásokat, nincs több tárgyalgatás, megszületett egy szöveg, elfogadtuk, nem fogjuk újra megnyitni. Ezt, ezzel mindenkinek élnie kell, nagyon sokat dolgozott rajta a két fél. És a kilépési szerződésben egy átmeneti szabályozásra ö, nyílt lehetőség, Tehát szerencsére azt elkerültük, hogy robbanásszerű legyen és szabályozatlan a kilépés. A szerződés persze továbbra is kockázatos trendeket sem zár ki, mert még nem tudjuk, hogy például milyen lesz a ratifikáció, milyen politikai hatásai lesznek, tehát rossz az egész, de Ennél jobbat nem lehetett kihozni, és kérem a feleket, hogy nyugodjanak meg, és most már ezt akkor tekintsék pontnak. Ez a szerződés jó, mert védi a polgárok jogait, Mind azokét, akik britként az EU-ban élnek, vagy EU-s polgárként a nagy, az Egyesült Királyságban, és az északír ír határkérdést is megnyugtatóan rendezi, és az átmeneti időszak lejárásáig a backstop azt garantálja, hogy ne történhessen meg ezen alapelveknek sérülése az átmeneti időszakban sem. Ebben a szomorú időszakban azon dolgoztunk, nagy konstruktív erőfeszítésekkel, hogy korlátozzuk a károkat. Az Egyesült Királyság nem lesz a belső piac tagja, de ami a Vámunió és a tagság között lehetséges átmenet, azt mind meg lehet majd fontolni. És May asszony fogalmazott jól, hogy minél egyenlőbb ként tárgyalnak egymással a felek, annál több lehetősége lesz az Egyesült Királyságnak a belső piacon való részvételre külső tagként is. A kereskedelmi megállapodás a belső és külső biztonságra is tekintettel van. Ugye itt a terrorizmus kihívása, és itt az ideje most, hogy közös védelmi politikát kezdjen kialakítani az Európai Unió, mert nem hagyhatunk lyukakat a védelmi rendszerben attól még, hogy a britek kilépnek. És az angol védelmi ö, cégek, gyártók erőfeszítéseit továbbra is nagyra értékeljük. Trump úr fel akarja darabolni az Európai Uniót, és mindegyikkel külön akar vám megállapodást kötni. És jellemző volt a, a tegnap előtti nyilatkozata is. Ezelen az európai némeknek, népeknek egységes frontot kell képeznie, Farage úr által és Trump úr által nem hagyjuk az Európai Unió egységét szétrombolni. Thank you, Mr. Brock. Mr. Gualtieri. Köszönjük Brock úrnak, Gualtieri úr a következő. Thank you, President, uh, dear Michel. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves Michel. Hosszú uh, és nehéz tárgyalások után sikerült uh, vasárnap megállapodásra jutnunk, amely egy rendezett kilépést tesz majd lehetővé az Egyesült Királyság számára az Európai Unióból. Készen állunk arra, hogy ratifikáljuk ezt a megállapodást. Az SND frakció nevében szeretném megköszönni Michel Barnier munkáját, kiváló munkáját, amit ő és a csapata ebben a nagy történelmi kihívásban végeztek. Ugyanakkor nem tudom elrejteni, hogy mennyire sajnálom azt, hogy az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót. Természetesen ezt tiszteletben tartjuk, de nagyon sajnálatosnak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy történelmi hiba volt a mi szemünkben. Ez mindig is egy lose-lose, tehát vesztes-vesztes helyzet lesz. A frusztrációnk és az elkeseredettségünk ellenére úgy gondolom, hogy az egész folyamat során mindkét fél tisztelettel és felelősségteljesen állt hozzá a tárgyalásokhoz. Kettő éven keresztül megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a, azokat az embereket és a jogaikat védjük, akikre a leginkább rossz hatással van ez a döntés. Köszönjük a főtárgyalónak és az egységnek azt gondolom, hogy az európai e- intézmények között mindenképpen megvolt ez az egység, és szeretném megköszönni Guy Verhofstadtnak és a Brexit irányító csoportnak is a munkáját legyünk és maradjunk is mindig ilyen egységesek ebben. Az Európai Unió nagyon felelősségteljes volt az Egyesült Királysággal szemben, egy rendezett kilépés feltételeinek biztosítása mellett nem kívántunk revanst venni, és nem voltunk sértődöttek sem. Nem szeretnénk ugyanakkor, hogy az Európai Unió, a projekt sérüljön, ez egy fontos felelősség, és ez az, amely továbbra is vezet majd bennünket. Egy dolognak világosnak kell lennie, nincsenek alternatív lehetőségek a vasárnapi megállapodáshoz képest. Nincsenek más lehetőségek, ez az egyetlen és a lehető legjobb megállapodás, figyelembe véve a vörös vonalakat, amelyeket az Egyesült Királyság jelölt ki megőriztük mind a polgári mind a gazdasági vívmányokat, és ugyanakkor legfontosabb, hogy a nagypénteki megállapodást az ír északír határral kapcsolatban tiszteletben tudtuk tartani. Számunkra ezek voltak a prioritások, a munka még előttünk áll, és oda fogunk nagyon figyelni arra, hogy a megállapodás implementációja megvalósuljon. Nem fogjuk megengedni azt, hogy az állampolgárok húzzák a rövidebbet. A politikai nyilatkozat, amely a megállapodást követte, egy keretrendszert épít ki, egy ambiciózus, mindenre kiterjedő partnerséggel kapcsolatban. Ezt egy társadalási megállapodás formájában kell majd tető alá hoznunk, figyelembe véve a belső piac és a belső jogrendünk szempontjait. A tanács kötelezőnek érzi ezeket Gibraltárral kapcsolatban is. Ami pedig a jövőbeli kapcsolatunkat illeti, az Egyesült Királyság is kijelölte a határvonalait, ezeket figyelembe is vettük, nagyon rugalmasak voltunk a tárgyalások során, és a lehető legjobban figyelembe vettük az Egyesült Királyság szempontjait is. Mi mindig is azt mondtuk, és most is ezt fogom megismételni, amennyiben az Egyesült Királyság megváltoztatja a véleményét, mi továbbra is tártkarokkal fogadjuk, de amennyiben az Egyesült a belső piacból ki akarnak lépni, és nem hajlandóak az emberek szabad mozgását biztosítani, ez az egyetlen lehetőség, hogy megfelelő rendezett formában kilépjenek az Európai Unióból, hogy a no deal szenáriót elkerüljük, ami nagyon nehéz helyzetet eredményezne. Nekünk ez az egyetlen lehetőség, a parlament szimbolizálja a közös projektet, emberek és országok közötti kapcsolatot, ezért a jövőben is proaktív és felelős hozzáállást fogunk biztosítani az unió egységének megőrzése érdekében és a jövő pozitív kapcsolatainak érdekében az Egyesült Királysággal. Köszönöm. Thank you, Mr. Gualtieri. Köszönjük Gualtieri úrnak, Van Orden úr a következő. Köszönöm szépen. Úgy látszik, mindenki szakértője a brit belpolitikának manapság. A Brexit mindig sokkal többről szólt, mint a gazdaságról. Az Európai Unió nagyon messzire merészkedett, sok egyéb területre is behatolt, ezért szavaztak az emberek a Brexit mellett, egyre kevésbé tetszik nekik ez a tendencia. Önök azt mondják, nem akarták a Brexitet, miközben semmit nem tettek azért, hogy elkerüljük azt. Persze a gazdasági tényezők fontosak, hogyha rossz megállapodás születik, vagy nincs megállapodás, akkor annak sok európai országban lesz negatív következménye, nem csak a Nagy-Britanniában. Rengeteg időt pazarlunk arra, hogy megjósoljuk a londoni eseményeket és a következményeket Nagy-Britannia számára, talán arról is beszélnünk kellene, hogy az Európai Unióra milyen hatással lesz egy rossz megállapodás. A brit kormány jó indulatúan kezdett neki a tárgyalásoknak, egy pozitív jövőbeni kapcsolatot szeretett volna az Európai Unióval. Nagy-Britanniát megrendítette, hogy milyen kevésé rugalmas az EU-s tárgyalófél, de mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió, ha úgy tartja kedve, vagy az érdekei azt diktálják, úgyis megszegi a saját szabályait és Úgy tűnik, hogy inkább egy szűklátókörű ideológiai vonalat követ, és nem akarja látni, hogy az európai polgárok egyre inkább elutasítják az európai projektet. Néhány nagyobb EU-s tagállam vezetője, ahelyett, hogy meghallgatná a polgárokat, inkább csak azt szajkózza, hogy több Európára van szükség. Egyébként úgy gondolom, hogy a britek nagy részét nagyon felbosszantotta az, ahogyan a miniszterelnöküket kezelik Európában. Két évet pazaroltak el, miközben egy szabadkereskedelmi megállapodást is megköthettek volna ez idő alatt. Minden egyéb kérdés megoldódott volna magától, nem volt szükség egy ilyesfajta eljárásra. Ezért is fontos, hogy mielőbb nekilássunk a jövőbeni kapcsolatok építésének, de valamiféle rugalmasságra, sőt, biztosítékokra is szükség lenne az EU részéről az a brit fél által kifejezett aggályokra. Jó lenne a jó indulat, a jó szendék jeleit látni az önök részéről is, hogyha a jövőben valóban pozitív, stabil kapcsolatot akarunk. Nyilvánvalóan ez a legkevesebb, amit a polgáraink megérdemelnek. Köszönöm. Michel Lambert. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Tanács alkalmával többen is megkérdezték tőlem a múlt héten, hogy szomorú vagyok-e. Nem voltam szomorú, sőt, inkább hálás voltam Michel Bárnyénak és a kiváló csapatának sikerült az Európai Unió közös érdekeit képviselniük a tárgyalások során, és ezt úgy tették, hogy közben bevonták a parlamentet és a tanácsot is egyenlő partnerként. Így sikerült az Európai Uniót egyben tartaniuk ezen a téren is. Persze a megállapodás nem tökéletes, mi zöldek örültünk volna annak, hogyha a környezeti és szociális kérdésekben nagyobb előrelépés történt volna, és a politikai nyilatkozat is lehetett volna egyértelműbb, a jövőbeni kapcsolatokat illetően biztosítandó, hogy az Egyesült Királyság ne váljon adóparadicsommal vagy pénzmosó országgal a jövőben. Ezzel kapcsolatosan továbbra is kemények leszünk. Egyébként pedig megkönnyebbültem, mert 18 hónap után sikerült végre valamilyen megállapodást kialakítani, máskülönben az Egyesült Királyság robbanásszerűen lépett volna ki az EU-ból, ami nagyon nagy károkat okozott volna. Az Egyesült Királyság hál' Istennek az integritása feladása nélkül tud kilépni, és az Egyesült Királyság vezetői végre látják a realitásokat is. A labda a brit térfélen pattog, az Egyesült Királyság miniszterelnökének kell elnyernie a brit alsóház többségének támogatását. Hogyha egy megállapodáson alapuló Brexitet akarunk, és a belső piacon akar, részeiként akarjuk tudni továbbra is az Egyesült Királyságot, akkor más megállapodás nem lehet az asztalon. Aki kilépésről akar tárgyalni a jövőben, az ugyanolyan jogi keretek között teheti ezt, mint Tereza May tette, és remélem, az ír kérdés is megfelelően megoldódik, nem lesz ír határ, illetve határírország és Észak-Írország között. Ezzel megsértené ugyanis a nagy pénteki megállapodást Nagy-Britannia, és emellett az EU-s megállapodásokat is megsértené. Egy kemény Brexit egy róg állam, egy lator állammá tenni a az Egyesült Királyságot teljesen elveszne az Egyesült Királyság hitele. A Brexit csak úgy lehetséges, hogyha a jelenlegi megállapodásnak megfelelően történik, vagy pedig nem lesz Brexit. Ez a két lehetőség van. Egyébként is úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságban maguk a nagy pártok is megol, megosztottak. A maradást pártolókkal értek egyet, akik azt mondják, hogy most sokkal rosszabb helyzetben van az Egyesült Királyság, mint tagállamként volt, mert az Európai Unió a szuverenitást erősíti, és hogyha globálisan hatást akarunk gyakorolni, közösen kell fellépnünk. Érdemes lenne megkérdezni a briteket is erről egyébként. Biztos vagyok abban, hogyha az Egyesült Királyság vissza akarna lépni a Brexittől, akkor mindenképpen vissza kell fogadnunk az Egyesült Királyságot, mégpedig tárt karokkal. És végül, elnök asszony, mindjárt befejezem, teljesen felelőtlen lenne, hogyha megengednénk a kemény Brexitet, bármilyen módon is történjen ez. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Michel Lembernek Zimmer asszony következik. A tanács a múlt hétvégi ülésén megszavazta a vállási megállapodást az e- Egyesült Királyság és az EU között, jelen pillanatban mégsem tudja megmondani senki, hogy ezzel valószínűbbé vált-e egy szabályozott Brexit. Ezért az Európai Unió és a tagállamok részéről okos dolog, hogyha felkészülnek a legrosszabb forgatókönyvre arra, hogy végül nem születik megállapodás. A mi frakciónk munkája a Brexit Steering Groupban és a parlament legelső állásfoglalásával kapcsolatosan, amelyet 2017 áprilisában fogadott el a parlament, nem volt magától értetődő. Úgy döntöttünk, hogy részt veszünk e platform munkájában, baloldali frakcióként, és helyesnek értékelem ezt a döntést. Ebben az összefüggésben azt is szeretném elmondani, hogy az együttműködés Michel Bárnyéval megadta a mércét az Európai Unió intézményeinek jövőbeni együttműködéséhez azonban már most is világosan ki kell mondanunk azt, hogy ez a kilépési megállapodás nem ad okot sok örömre. Aggasztónak tartjuk, hogy a polgári jogok és főként Észak-Írország kapcsán a követeléseinket nem sikerült úgy bevinni a szövegbe, hogy igazi jogbiztonság jöjjön létre a Brexit által érintettek számára, ami a kilépési megállapodásban nem egyértelmű, azt nem lehet egyértelművé tenni a szándéknyilatkozatok révén. Részben megkönnyebbültünk, mert a kilépési megállapodásban az úgynevezett backstop, a vészhelyzeti megoldás is benne foglaltatik, ezáltal elkerülhető a horror szenárió Írországban. Mégis ez az úgynevezett backstop nem teljesíti azt, ami a tavalyi decemberi közös jelentésben benne állt az a határ, amely Írországot megosztja, keményebbé válik, kézzelfoghatóbbá válik. A nagypénteki megállapodásban lefektetett jogok igenis csorbulnak. Aggasztónak tartjuk azt is, ahogyan Tereza May a saját táborából, táborában hallható szkeptikus hangokat igyekszik elhallgattatni azt ígérte, hogy az EU-ból az Egyesült Királyságba érkező migránsok folyamát leállítja. Úgy tűnik, hogy a kormánya, sőt néhány kolléga itt a házban is, nem értette meg mindmáig azt, hogy az európai polgárság lényege miben áll. Elfelejtik azt, hogy a saját polgáraiktól is jogokat vonnak meg, és megalapozott gyanút szolgáltatnak arra, hogy a Nagy-Britanniában élő és tanuló EU-s polgárokat a jövőben diszkriminálni fogják más harmadik országbeli polgárokkal szemben. Az is szóba került ma már a vita során, hogy legyen szoros partnerség az Egyesült Királyság és az EU között a jövőben. Ezt támogatjuk, de hogyha ezt a gyakorlatban is megvalósulni látni akarjuk, akkor még sok munka vár ránk. Guy Verhofstadttal teljesen egyetértek abban, amit mondott. Elsősorban a Nagy-Britanniában élő EU-s polgárok és az Európai Unióban élő brit polgárok jogait kell elsősorban képviselnünk. Az EU-ban élő ö, Egyesült Királyságbeli polgárok jogait is meg kell védenünk, ezt szeretném kidomborítani, ezt is kiemelt kérdésként kezeljük a jövőben, ugyanúgy, ahogy Észak-Írország kérdését is. Köszönöm. Köszönöm szépen Cimmerasszonynak, asszonynak, Farázs úr. I'm in no doubt that this withdrawal agreement is a good... Nincs kétségem felől, hogy ez a megállapodás jó megállapodás, nagy pénztranszfereket tartalmaz ugyanis, és fenntartja az emberek szabad mozgását, jó megállapodás, mert Nagy-Britannia a Vámónióban marad, és így továbbra is hozzá lesz láncolva az EU-s szabályokhoz, és ami a legfontosabb, amit Michel Barnier is említett, a backstop, a vészhelyzeti megoldás, ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságot továbbra is túlszul ejtheti az EU. Jó megállapodás ez. Az EU számára, de az Egyesült Királyság számára ez a történelem legrosszabb megállapodása. Ez olyasmi, amit Trump úr is megjegyzett, és Trump egyébként nagyon nagy tiszteletben tartja az európai nemzetállamokat, semmiképpen sem nevezhető azok ellenségének Bárnyé úr, bárcsak a mi oldalunkon állna, mert önnek nagyon könnyű dolga volt, nagyon nagy szerencséje volt, mert egy olyan brit miniszterelnökkel kellett tárgyalni, aki minden kérésének eleget tett, miközben próbálta becsapni a brit közvéleményt, 38 perc alatt sikerült megállapodni a vasárnapi tanácsi ülésen, és aztán ment is mindenki ebédelni. Jövő év március 29-én kilépünk, de tartok tőle, hogy senkinek nem lehet illúziója, nem leszünk független ország továbbra sem, és mielőtt megszáradt volna a tinta múlt vasárnap a megállapodás alatt, Macron úr fölállt, és elkezdett fenyegetőzni. Értem én, hogy a franciák foghatják ki a hal 90%-át a Lemáns csatornában, és mi csak 10%-ot kapunk. Tudom, hogy a politikai nyilatkozat és nyilatban, nyilatkozatban sem kaptunk semmit, nem is kellett, hogy adjanak nekünk, engedjenek bármiben, és ez el fog bukni a brit parlamentben, és nagy valószínűséggel nagyon nagy többséggel buktatják meg ezt a megállapodást. Bárnyai úr ön azt mondja, hogy ez az egyetlen lehetséges megállapodás, de ez a megállapodás el fog bukni, nem fogják elfogadni, úgyhogy jó lenne mindannyian végre felnőttként viselkednénk és belátnánk, hogy nagy az esélye annak, hogy március 29-én az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki. Egy olyan megállapodásra van szükség, amely észszerű rendelkezéseket tartalmaz. Bárnyi úr, nem tudom, hogy ön készen erre, erre a helyzetre, mert úgy tűnik számomra, hogy ön abból indul ki, hogy a brit parlament majd elfogadja a jelenlegi megállapodást, hát nem fogja elfogadni. Le Breton úr. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. A brit nép két évvel ezelőtt úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót. Ezt tiszteletben kell tartani, ez egy szuverén döntés. Az ELNE frakció nevében, amelyet én is képviselek, a szuverenitás, a népek szuverenitásának tiszteletben tartása nagyon fontos. Ezért szerintem sokkoló az, hogy az Európai Unió bírósága előtt a Brexitet megkérdőjelező keresetet nyújtottak be, és majd december 4-én fognak erről dönteni. Franciaországban a népszavazásokat állandóan visszautasítja az alkotmánybíróság, hogyha önök az 50-es cikket akarják értelmezni, a Brexit-tel szemben, akkor ezt nem engedjük meg. A szuverenitás nem egy olyan kompetencia, amelyet adok, kapok rendszerekben lehet kezelni, és nem gondolom, hogy a bíróknak lenne arra joga, hogy megváltoztassák a történelem sorsát, éljen a Brexit és éljen a brit nép. Last week Angela Merkel said, and I quote, what's been important... A múlt héten Angela Merkel azt mondta, és idézem, ami nekünk fontos, az az, hogy az Egyesült Királyság ne dönthesse el egy oldalon, hogy mikor ér véget a vámóniója az EU-val. Az európai intézmények 1973 óta ellenőrzésük alatt alatt tartják az Egyesült Királyságot, és ez továbbra is így marad. Elveszítettük a szabadságunkat, 2016-ban a népszavazás során meglengedték előttünk ezt a szabadságot, de ezt elveszítettük. Atatürk bölcs szavaira gondolok, aki azt mondta, hogy a szuverenitást nem adják oda senkinek, hanem el kell venni a szuverenitást. Ez egy rossz megállapodás, mert, mert az Európai Unió továbbra is túszként tartja az országomat, a hazámat, a történelem fog ítélkezni majd e megállapodás fölött, és ne legyen senkinek illúziója, nagyon rossz ítéletet hoz majd felettünk a történelem. Ez a megállapodás nagyon rossz az Egyesült Királyság számára, és semmiképpen sem ö, léphet életbe ilyen formában, mert teljesen egyoldalú. Köszönöm. Most pedig a záró szó jogán Michel Barnier-nek adok szót a főtárgyalónknak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, aki felszólalt. Főként Gif Guy Verhofstadtnak, Mármott úrnak, Gabriela Cimernek, Gualtieri úrnak, akik frakciójuk nevében mondták el a véleményüket. Köszönöm a dicsérő szavakat, a munkájunkat, munkánkat kapcsolatban. Én ezt nagyon megköszönöm. Ez nem az én személyes munkám volt, hanem egy kollektív erőfeszítés eredménye. Nagyon örülök annak, hogy részt vehettem ebben a munkában. Egyébként itt ez a parlament, amelyek egyébként jól is ismerek, mert egy időben itt is voltam parlamenti képviselő. Számunkra nagyon fontos az, hogy szakmunkásként dolgozhatjunk, dolgozhassunk együtt a 27-ek és az intézmények között. A Task Force, amelyet vezetek, át fogom adni Sabine Vejantnak, Stephanie Rizónak és az egész csapatnak, aki azt gondolom, hogy ki érdemelte ezeket a kedves köszönő szavakat, és nekik tolmácsolni fogom mindezeket. Tényleg nagyon súlyos és szomorú pillanatban vagyunk, ezt többen elmondták. Farázs úrnak azt üzenem, hogy én nekem semmi kedvem itten veszekedni, ezt egyébként sosem tettem, és ma sem fogom ezt tenni. Mi mindenkinek választ adunk, és megpróbáljuk a jövőben is folytatni ilyen értelemben a munkánkat, ahogyan Gabriela Zimmer is elmondta, a ratifikáció még hátra van. A következő uh, hónapok során elő kell készíteni a jövőbeli tárgyalásokat, amelyekhez másfajta jogalapokat kell majd felhasználnunk, partnerséget kell kialakítunk az Egyesült Királysággal, és oda kell figyelnünk arra, hogy uh, a megállapodásban foglaltakat, a szerződésben foglaltakat nyomon tudjuk követni, konkretizálni kell az állampolgári jogokat, mert az Egyesült Királyságban élő európai állampolgárok számára a lehető legegyszerűbb és ne drága eljárásokat biztosítsanak. Tehát oda kell még figyelnünk erre, várjuk mind a két oldalról a jövőt, én természetesen a demokratikus vitát mindig tiszteletben tartom, az Egyesült Királyságban és máshol is. Az Egyesült Királyságban a kultúrája miatt, a szolidaritása miatt, főként Európa tragikus pillanataiban a szolidaritásáról biztosított bennünket, a gazdaságuk, a diplomáciájuk minősége miatt is nagyon nagy országról van szó, és én mindenképpen nagyon nagyra tartom ezt az országot. Ezért is szeretném azt, hogy minél hamarabb igazi partnerségben tudjunk velük együttműködni, konszolidáljuk kapcsolatainkat, szövetségünket, az, a NATO beli kapcsolatainkon kívül is, bilaterális szinten, más területeken is meg tudjuk erősíteni és konszolidálni tudjuk barátságunkat. Kedves Farázs úr, a tárgyalások során többször azt kérdezték tőlem, hogy lesznek-e koncesziók, fogunk-e engedményeket tenni. Én nem ilyen nyertes-vesztes felállásban gondolkodtam soha, szerintem a Brexit mindenképpen vesztes-vesztes összegű játszma. Ez egy szuverén döntés joga volt, és ezt tiszteletben is tartjuk hiszen a többség így akarta, és meg is valósítjuk emiatt. Löbreton úr, önnek is mondom ezt. E mindezt úgy tesszük, hogy a brit kormány, tehát a londoni kormány által kijelölt határokat tiszteletben tartjuk. Én így dolgoztam másfél éven keresztül Tereza May kormányával, és elfogadtam azt, amit ő mondott. Hogyan is lehetett volna máshogy tárgyalni? Pontosan így történt, a tárgyalássorozat, hogyha ők egy népszavazásban úgy döntöttek, hogy elhagyják az Európai Uniót, és a belső piacból is kilépnek, mert nem hajlandóak tiszteletben tartani annak a szabályait, akár a bíróság szerepére vonatkoztatva, akár az emberek szabad mozgására, de gondolhatunk akár a Vám Unióra is. Hát ezek azok a vörös vonalak, amelyeket igenis és tiszteletben tartunk. De önöknek is figyelembe kell vennie azt, hogy mi viszont, mi viszont szeretnénk megőrizni a belső piacot és annak a vívmányait. Én öt éven keresztül dolgoztam a belső piac témájában, és azt gondolom, hogy az Egyesült Királyságnak is nagyon nagy hatása volt annak a kialakítására. Most ebből ki akarnak lépni, hát tessék, de a négy szabadságjogot attól még nem lehet szétválasztani. Itt nem rugalmatlanságról van szó, csak felelősségteljes megoldásról. A mi feladatunk az, hogy egy rendezett formájú kilépést tudjunk biztosítani, mert így lehet a stabilitást és a biztonságot megteremteni azokon a területeken, ahol a Brexit bizonytalan helyzethez vezet. Csak egy ilyen rendezett kilépés biztosíthatja mindkét fél számára azt a fajta megbízható partnerséget, amelyet mindannyian szeretnénk kialakítani. Ennyit tehát a tárgyalásokról. Önök kilépnek az Európai Unióból. Ez persze, hogy negatív szerintünk, nincsen hozzáadott értéke semmilyen szinten, ezért is gondoljuk azt, hogy súlyos kérdésről van szó, de ettől még lehetünk éles látóak a saját magunk szempontjából is vonjuk bizony le a következtetéseket a Brexitből. Ahogyan Elmar Brock is elmondta, bizony tapasztalat ez számunkra is. Meg kell értenünk azt, hogy miért döntöttek úgy az emberek, ahogyan döntöttek, és lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyeken majd változtatnunk kell, annak érdekében, hogy jobban tudjunk választ adni az emberek kéréseire, de néha félelmeire is. Vagyis ahogyan az európai vezetők is elmondták, egy nagyon komoly geopolitikai helyzetben vagyunk. Bárholvá tekintünk, keletre, nyugatra, délre, mindenhol nehéz helyzet alakult ki, és a tagállamok és az intézmények között is feszült a helyzet. Persze hosszú út vár még ránk ezen a területen is, nagyon sok akadályjal, és várjuk a december 11-i döntést és a ratifikációt a brit kormány, brit, brit, brit parlament részéről is. Én csak annyit szeretnék elmondani szerényen, hogy azért legalább összezártak a soraink itt Európa szerte, és megpróbáljuk a negatívumokat egy pozitív szenárió építőköveivé változtatni. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Párnyé úr, és köszönöm a parlamentnek és Tajani úrnak, hogy segítették a munkát, átláthatóan zajlott az, és ha megegednek egy személyes megjegyzést, Karbin úr, önnek lehet véleménye, de ez nem a ház többségi véleménye, nem halljuk a felszólalást bekiabálás. I, think, colleagues, this exchange speaks for itself. The... Ez a stílus, ahogyan önök beszélnek, magáért beszél. Köszönöm, bezárom az ülést. Ezt a napi rendi pontot minden esetre. Yeah. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die... A napirend következő pontja a december 10-11-i marakesi konferencia előkészítése a migrációról, és megadom a tanács nevében miniszterasszonynak a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, az osztrák elnökségnek, hogy a Strasburgi vita után most újra visszatérhetünk rá. A parlament delegációja ott lesz Marrakesben, és a Global Compactnek az európai megvitatása, a biztonságos bevándorlás kérdéseinek megvitatása megszületik. Amióta ez az anyag a tárgyalóasztalra került. A tanácsban már a bolgár elnökség alatt, de az osztrák elnökség alatt is ez heves viták tárgyá volt. Részt vettünk New Yorkban is egyeztetéseken, és a 2016 szeptembere óta az EU aktívan részt vett ennek a Global Compact nevű dokumentumnak a létrehozásában. A tanácsnak nincs közös álláspontja erről a dokumentumról. A tagállamok egyenként alakították ki, alakítják ki nemzeti álláspontjukat. A globális Compact ről szóló marekesi konferencia már az ENSZ közgyűlés által elfogadott szövegről tárgyal, és lényege az, hogy minden tagállamat arra ösztönöz, hogy szorosabban együttműködjön harmadik országokkal, és alakítsa ki saját migrációs politikáját. Ne adhok módon kezelje a migrációt, hanem legyenek eszközei hozzá, és legyen elkötelezett a probléma megoldani akarása mellett. Ide értve a származási tranzit és szélországok külön-külön álló problémáit. A tanács elnöksége a jövőben is konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz. Köszönjük szépen, Estere, miniszterasszony! Most főképviselő asszonynak, Mogherini asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! köszönöm az elnökségnek és mindenkinek az eddig kifejtett munkát a vita kapcsán. A migráció kérdése mindannyiunkat foglalkoztat. Korunk egyik legfőbb kihívása. Ennek tudatában vagyunk, és így tárgyalunk. Két fő hibát nem szabad elkövetni, amikor a kompaktról beszélünk. Meg egy harmadik is van, de azt később említem. Azt a begyomást tenni, hogy megosztottak vagyunk. Nem? Ha minden tagállamnak nemzeti érdeke a migráció menedzselése, már pedig az, akkor a Global Compact a lehető legjobb eszköz erre. A második hiba a migrációt az észak és dél szembenállásaként bemutatni. A fejlett és fejletlen országok szembenállásaként. Pont a fordítottja igaz ennek. Afrikában, a származási országokban maguk is tranzit és célországok is, ahonnan jönnek a bevándorlók. Tehát nem az észak küzd a déllel, hanem az afrikai országok is célországok többségükben. És ezért közös érdekünk a, az emberek mobilitásának közös szabályozása. Partnerségre van szükség, és minél erősebb ez a partnerség, annál jobban érvényesülnek az érdekeink. Ez egy olyan globális probléma, amit egy ország sem tud egymaga megoldani, már a probléma jellegéből is adódik. Ban Ki-moon kezdeményezése, hogy legyen egy magas szintű konferencia a migrációról, ez megvalósult 2016-ban, és egyhangulag elfogadtuk a New Yorki nyilatkozatot is, amely megnyitotta az utat két Global Compact előtt, a menekültek és a migránsokról szóló szöveg előtt. Európában Európa nem egyedülálló, hogy migrációs problémáról beszél. A világban mindenhol van migrációs probléma, de Európa volt az, amely felkérte a nemzetközi közösséget az együttműködésre, és pozitív választ kaptunk, és ennek a jegyében indult el a Global Compact kialakítása. Az Európai Unió kezdettől fogva ott volt a Global Compact tárgyalásain, bevontak minket, aktívan részt vehettünk benne, és folyamatosan arra törekedtünk, hogy közös álláspontot képviseljünk, és érvényesítsük az európai perspektívákat, problémákat, fenntartásokat. Kilianides biztos úr világosan elmondta a legutóbbi Strasburgi ülésen, hogy sajnálatos, hogy ezt a döntést egyes európai országok nem tudják utólag elfogadni. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy minden tagállam érdekét legjobban az együttműködés, és ez a keret szolgálja. A nemzetközi párbeszédben és együttműködésben lehet legjobban kezelni a migrációt. Sajnálatos, hogy ebből egyesek kitáncoltak. Az együttműködés egyébként eredményorientált, és már is láthatók az első eredmények. Európának sikerült az utóbbi egy-két-három év során jelentősen csökkenteni az illegális bevándorlók számát, hatékonyan felléptünk az embercsempészekkel szemben, és kialakítottuk a visszaküldésnek a humánus módjait, és partnerségi kapcsolatokba léptünk egymással és számos egyéb országgal, az ENSZ-en belül és egyenként is. Van néhány félreértés a Global Compact-ről, amikor szóba kerül, Nyilvánvaló ez számomra, de talán nem mindenkinek, mert a nemzeti vitákban másképpen keretezik. Ez nem kötelező, jogi értelemben kötelező szöveg. Egyesek megpróbálják ezt így beállítani, de erről nincsen szó. Ez egy együttműködési lehetőség, keret az együttműködése, semmilyen jogi kötelezettséget nem ró egyik tagállamra sem. Ez a bevált gyakorlatoknak technikáknak, eszközöknek, módszereknek egy gyűjteménye. Lényege az, hogy nemzetközi együttműködésre alapuló módon javasolja ezeket az eszközöket használni, miközben a nemzeti szuverén jogokba semmilyen módon nem szól bele, senkit nem köteles semmire. Ez a keret azonban nagyon szükséges keret, mert látjuk, hogy milyen tanácstalanok voltunk, amikor nem rendelkeztünk még ilyen keretekkel. A Global Compact további finomításában jövőben is együtt fogunk működni a Nemzetközi Migrációs Ügynökséggel. Megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, igyekszünk tanulni egymástól, és igyekszünk a lehetőségeket okosan használni. A Global Compacten belül van egy közös, de van egy bilaterális együttműködési forma is. Ez egyszerűen egy együttműködési keret, egy lehetőség, amelyen belül az Európai Unió is megtalálhatja a saját migrációs politikájának kereteit. Ez tehát egy közös munka, egyébként önök is hozzájárultak jelentősen. Pampulosz úr vezeti az EU delegációt Marrakesben december 11-12-én, és örülök, hogy az Európai Parlament képviselői is küldenek oda egy delegációt, én is ott leszek, és de nagyon örülök, hogy a parlament támogatását is tudhatom majd magam mellett, és hogy önök is közvetlenül követhetik a dolgok alakulását. Köszönöm. Köszönjük szépen a, az alelnök asszonynak másfél percet Zofko kolléganő kap most. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, az AFET szakbizottság tagjaként és a DEVE szakbizottság tagjaként is tudom, hogy világszerte rengeteg a konfliktus, sokan menekülnek a hazájukból, és az az egyetlen céljuk, hogy biztonságot teremtsenek a maguk számára és a családjuk számára. 2015-ben láthattuk, hogy egyetlen egy szikra elég ahhoz, hogy egy egész menekült hullám árassza el a balkáni térséget. Horvátország az az ország, amely ezt a leginkább megérezte, hiszen a Nyugat-Balkán közvetlen határán található. Emellett számos egyéb ország is szembesült a migrációs hullám nehézségeivel. Az egyes tagállamok nem tudják megoldani ezt a problémát egyedül, csak akkor oldhatjuk meg ezt a problémát, ha összefogunk. Sajnálom, hogy a az ENSZ megállapodás nagyon nagy vitákat szított Európa szerte, de remélem, hogy a közös út végül megoldáshoz vezet. Egyébként az Európai Parlament is készített egy állásfoglalást a témában, ezt támogattam ugyanis utat mutat azt illetően, hogy hogyan tudjuk humánus, emberi módon megoldani ezt a problémát, vagy legalábbis kezelni. Köszönöm. Köszönjük szépen Zovko asszonynak, egy percre Fájon asszonynak adok szót. Kedves kollégák, a mai vitát azért tűzettük napirendre, mert több európai kormány úgy döntött, hogy a biztonságos szervezet migrációról szóló globális megállapodásból kimarad, és ezt szóvá kell tennünk. Az Európai Parlament támogatta a globális megállapodást, mégpedig nagy többséggel tette ezt, hiszen ez a megállapodás az egyetemes emberi jogok jelentőségét kiemeli. Mindenki, aki azt mondja, hogy a megállapodás elárulná a nemzeti érdekeket, a nemzetek szuverenitását, vagy akár a nyugati civilizáció pusztulásához vezetne. Nos, ilyen érveket a, sajnos a szlovén nyilvánosság vagy közvéleményben is hallhatunk, de ezek a megfélemlítést célozzák. A migrációról szóló megállapodás egy politikai nyilatkozat, amely az a nemzetek együttműködését és függetlenségét emeli ki, mégpedig és az európai és nemzetközi jogi keretre támaszkodik. A migránsok és a menekültek között különbséget tesz. Nigerben jártam nem régiben, ahol azt láttam, hogy nap mint nap harcolnak az emberek azért, hogy méltó körülmények között élhessenek, azért, mert a gazdag nyugati országok kizsákmányolják az erőforrásokat és az embereket, és amíg ez így marad, addig Európa a migráció célpontja marad. Köszönöm szépen, Visztiszen kolléga, egy perc. Köszönöm. A marakesi nyilatkozat sze, ö, szégyen, hogy nem értik meg, hogy mit jelent ez a széleskörű migráció. Az ENSZ megállapodás azt mondja ki, ismerjük el, hogy a migránsok szociális jogokat kell, hogy kapjanak, hogy az éghajlatváltozás is migrációhoz vezet. Remélem, hogy azt látom, hogy ö, számos ország nem akarja aláírni ezt a megállapodást, köztük van számos olyan ország is, amely nem írja alá a megállapodást, így az USA és Kanada. Az én hazám, Dánia, egyelőre még habozik, a saját kormányomat szeretném felszólítani, hogy kövessék az észszerű EU-s tagállamok példáját, és ne írják alá ezt a bődületes megállapodást. Sargentini kolléganő következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Skizofréniát látunk manifestálódni. Egy Státler asszony a tanács képviseletében beszél, és közben az osztrák kormány maga sem akarja aláírni a megállapodást. Mogherini asszony képviseli a bizottságot, és szerencsére támogatja a biztonságos rendezett migrációról szóló globális megállapodást. Egy skizofrén helyzetnek vagyunk a tagjai. Érthető módon, illetve nem meglepő módon Trump úr sem írta alá itt az ideje, hogy az úgynevezett soft power-t latba vessük. Harcoltunk azért, hogy a migránsok gyermekei iskolába járhassanak, megfelelő szociál, szociálpolitika valósuljon meg, hogy dokumentáljuk a migránsokat, és hogy megfelelő egzisztenciájuk legyen. A 2015 óta uralkodó migrációs válság túlszává váltak ugyanis sokan és a probléma megoldás helyett mi mit teszünk, belső játszmákat játszunk, miközben Afrikára és Ázsiára is kiterjed a probléma. Köszönjük Sargentini kolléganőnek, egy percet adok Björk kolléganőnek. Jó, tycker att det är häpnadsväckande flera eu Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon felháborító az, hogy a nacionalizmus és a rasszizmus miatt nagyon sok európai ország vissza eláll a globál kompaktól. Ez egy nagy probléma Marrakes találkozó szempontjából, és azt gondolom, hogy nagyon keményen kell kérni azt, hogy globális folyamatokat indítsunk be az ENSZ égisze alatt a migráció rendezésére a probléma a munkaerőpiacon való a kiszolgáltatottság, a klímaváltozás elleni harc, a fegyverlobbi miatt kell ezeknek az embereknek elmenekülniük. Ennek kell változnia, és azt hiszem, hogy a, az esélyek, lehetőségeket kell kidolgozni a bevándorlás számára. Az Európai Unió nem áll hozzá jól nem szabad az embereket ilyen nehéz helyzetbe hozni, nagyon sokan meghalnak a tengerekben, és az emberi méltóság minimálisan sem teljesül. Borzasztó helyzetben vannak ezek az emberek. Egy perc, Mojten kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét a globális migrációs megállapodásról beszélünk, mert a baloldali zöld utopisztikus migrációs lobby azt reméli, hogy az EP majd azt üzeni a világnak, hogy tárva kapó a korlátlan migráció előtt. De ez nem lesz így. Tegnap Olaszország is úgy döntött, hogy nem írja alá a migrációs paktumot. Így egyre több az az ország, egyre több az olyan ország, amely nem hajlandó elfogadni Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Bulgária az EU-n belül, azon kívül USA és Izrael, Belgiumban kormányválság van kialakulóban, így Németországban is, mert az eddigi támogatók most már végre megértették, hogy Merkel asszony ismét valamilyen őrültségbe akarja belehajszolni az országot. Úgyhogy senki nem mondhatja, hogy az Európai Parlament határozottan kiáll e paktum mellett, ez egyáltalán nem igaz, ez álhír, mielőtt túl későn meg kell állítanunk ezt az öngyilkossággal felérő megállapodást. Köszönöm szépen Mojten kollégának, egy percet kap Vilimski kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó, hogy tegnap Olaszország is úgy döntött, hogy Salvini miniszternek köszönhetően kilép azok köréből, akik támogatják ezt a kompaktot, és maga Ausztria sem fog csatlakozni. USA, Ausztrália, Magyarország, Csehország, Bulgária, Szlovákia, Szlovénia, egyre több ország mond erre nemet, mert az ENSZ célja nem az együttműködést megteremtése, hanem a béke lerombolása. Az ENSZ nek nem a probléma megoldása a kérdése, a, az elkötelezettsége, hanem annak szétkenése. Ez a kompakt ö, rossz, és egyre több ország látja ezt. Köszönjük, Vilinszki úr. folyt kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr meglep Mogherini asszony, hogyan mondhatja ön azt, hogy ez semmilyen kötelességet nem ró a tagállamokra jogi értelemben, ha az van benne, hogy néhány év elteltével felül kell majd vizsgálni a végrehajtást. Mit jelent az, hogy végrehajtás? Most az integráció lesz az a zavaros fogalom, ami alá minden ö, problémát álszent módon besorolunk, és amit a korábbi menekültügyi egyezmény világosan kimondott, hogy csak a menekülteket szabad befogadni, és a migránsokat vissza kell küldeni, ezt most fel akarják lazítani, integráció néven azt akarja az ENSZ elérni, hogy a visszatérítés helyett korlátlanul, számolatlanul fogadjuk be a migránsokat. Nem véletlen, hogy ezt egyes országok nem hajlandók aláírni, sőt, maguk a migránsok sem ö, hisznek ebben a programban, mert a jövőjük elvették a felszólaló mikrofonját. Korácsa asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Magarini asszony. A Global Compact fontos keret, mert a migrációt kihívásként ismeri el, amire globális választ kell adni szolidaritásban. Ebben nincsen semmi kötelező, de a felelősség vállalásban, a probléma közös menedzselésében mindenki érdekelt kéne, hogy legyen. Azt én megértem, hogy Trump elnök hátat fordít, de az elszomorít, hogy európai tagállamok is csatlakoznak hozzá ezek a tagállamok még nem értették meg, hogy egy ilyen globális problémát csak összefogással lehet kezelni. A biztonságos, legális migráció az Európai Unió érdeke. Nyilván a korlátlan bevándorlást, az embercsempészetet meg kell állítani. De ö, hosszú távon Európa nem tud elzárkózni a migráció elől. Jártam Nigériában egy európai parlamenti delegációval, és

Köszönjük Niedermüller kollégának, egy percet adok Fitó kollégának. Köszönöm szépen. A Mogherini a alelnök asszony nem olyan régen elmondta azt, hogy a globál kompaktnak nincsen jogilag kötelező érvénye az országokra, akkor ezért felmerül bennem a kérdés az, hogy december 11 és 12-én Marrakesben mit fogunk tenni. Hát az európai politikák a migrációban finoman szólva fiaskót okoztak, és én szerintem nagyon is helyes az, hogy ne vegyünk részt egy olyan, intéz, egy olyan értekezleten, ahol semmiféle biztonság nincsen, és olyan politikákat próbálnak megvalósítani, amelyek egy rossz úton való a tovább haladást biztosítják. Olaszország kilépett ebből, Georgia, Meloni és Raffaele d'Italia is beszéltek erről a témáról, Salvini azt mondja, hogy ne menjünk el Marrakesbe, az Conte az ellenkezőjét mondja, majd meglátjuk, hogy mi történik. Mi nem szeretnénk minden esetre ezt. Köszönöm, Borgézia úr, köszönöm szépen. Én nem akarom Salvini-t megemlíteni itt inkább a pápát, aki itt az Európai Parlamentben mondta ki, hogy a saját kulturális identitásunkat kell megvédjünk, és az állampolgári jogokat is meg kell őriznünk. Ezeket az embereket saját hazájukban kell segítenünk. Egy Marshall Teve Európa számára erről beszélt Tajani úr is. A szuverenitásról beszélünk, ugyanakkor azt mondjuk, hogy a nemzetközi megállapodásoknak is meg kell felelni, hát akkor ez milyen szuverenitás, ez ilyen szovjet típusú szuverenitás. Én azt gondolom, hogy Ferenc pápát kellene meghallgatnunk. Én azt gondolom, hogy ezt azonnal alá tudnám írni, és szerintem az olasz kormány is így áll ehhez hozzá. Nem arról van szó, hogy nem akarunk segíteni a szerencsétlen embereken, akik menekülnek, de ezt a borzalmas migráns adok-kapok rendszert be kell fejezni. Köszönjük szépen, Kienge asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Én ott leszek Marrakesben az Európai Parlament delegációjával, a Globális Kompakt globális változást hozna a migrációban, a munkánkat folytatnánk ezen keresztül, a holisztikus megoldások támogatását akarom én is. Nagyon sok tagállam szabotálja ezt a konferenciát, amely kormányközi konferencia lenne. Ezeknek az országoknak, főként saját hazámnak, Olaszországnak a következőt mondom. Menjenek csak el Orbán, Salvini, és mindazon országok vezetői, akik úgy döntöttek, hogy nem érdekli őket ez a téma, jöjjenek csak el Marrakesbe velem együtt, egy biztosabb, biztonságosabb migrációt szeretnénk mi elérni. Hogyha nem jönnek el, az inkább az emberi jogok arcú csapása. nem maradjanak kívül a világ történelmén a migráció folytatódni fog, felelősségteljesnek kell lennünk, és oda kell figyelnünk, hogy miből táplálkozik a migráció. Álságos az olasz kormány, amely felelősségtudatról beszél, ugyanakkor nem hajlandó a konkrét javaslatokat megfogadni. Köszönöm, Kienge asszony. A kersdiáj következik, és el kell mondanom őszintén, hogy dupla nyenyen jelentkeztek, mint amennyi képviselőre idő van. Elnézésüket kérem előre is, mert nem fogok tudni valószínűleg mindenkinek szót adni. Zver kolléga az első. Spoštovani gospod predsedujoči, jaz sem eden tistih, Tisztelt elnök úr! Mindazoknak, akik a marakesi nyilatkozat ellenében vannak, azt szeretném elmondani, hogy itt nem globális választ adunk, és még csak válasznak se nagyon nevezném ezt. Itt egy megállapodásról van szó, nagyon sok ország már kihúzta magát, és Izrael, Ausztrália, több mint tíz tagállam az Európai Unióból is nem hajlandó ebben részt venni úgyhogy nem beszélhetünk valós megállapodásról. Szlovéniában 70%-a az embereknek ellenkezi, ellenzi ezt a megállapodást, és igen, sokan úgy gondolkodnak, hogy ez nem jelent semmilyen megoldást. Rossz egyébként a szöveg is, mert rossz alapvetéseket ad, és nem igaz, hogy kötelező érvényű lenne. Igenis, és az olvassák csak el jól, ebből világosan kiderül. Éppen ezért én nem támogatom ezt a megállapodást, mert azt gondolom, hogy a jövőben még rosszabb lesz a helyzet az Európai Unióban, sokkal többet kellene befektetni, erőfeszítésekre van szükség, pénzre van, besz, van szükség, meg kell oldani a helyszínen a problémát. Köszönjük szépen Zver úr, Freund úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy akik a migrációs paktumot elutasítják, nem olvasták, csak a saját populista szövegeiket nyomják. Mit kell ezen, mit lehet ezen elutasítani, mi van benne, nézzük csak meg. Az van benne, hogy adatokat kell gyűjteni, jobban kell ismerni a migráció okait. Az van benne, hogy az elvándorlás okait orvosolni kell. Az van benne, hogy korrekt, időszerű információt kell adni minden migránsnak arról, hogy milyen jogai és milyen, milyen helyzete van, és milyen lehetőségei vannak, vagy nincsenek. A szöveg elutasítja a, az embercsempészetet, és integrált, biztonságos, közös határvédelmet ír elő. Az egyes kormányok nem tudják ö, ö, hatékonyan levezényelni a visszautasítást, folyamatát. Ebben is segítséget nyújt a keret. Köszönjük, Tomasics úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Globális szinten meg kell teremteni a migráció kereteit, ez egyértelmű, hiszen rengeteg ország nem tiszteli a nemzetközi rendet, és ö, tízez, több ö, tízezer ember dokumentumok nélkül kell át határokon, bármiféle ellenőrzés nélkül is tart a nyugati országok egyike felé. Azok, akik pedig átengedik országukon őket, elfordítják a tekintetüket a problémáról, és ezáltal mindannyiunknak állt, ártanak. Európába rengeteg ember bekerült, akikről nem tudjuk, hogy kik ők, és hogy mik a valós szándékaik. Az ENSZ migrációról szóló globális megállapodása nem ad megállapodást nem nyújt megállapodás, megoldást erre a problémára, hiszen sokan elutasítják azt, számos európai ország is, az USA is. Elsősorban azok az országok támogatják a megállapodást, ahonnan az emberek menekülnek, és nem azok, ahova indulnak az a menekülők vagy a migránsok. Így nem lehet megoldani a problémát, csak romlik majd a helyzet. Köszönjük szépen. Soltész kolléga következő. Tak, Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Ez a globális megalapodás szerintem szükséges, mert általa sok problémát hatékonyabban tudnánk kezelni, amelyekkel jelenleg csak küzdködünk egyenként. A globális megalapodás hatékony módon irányítaná, terelné mederbe a migrációt, miközben a résztvevő tagállamok függetlenségét, autonómiáját semmilyen módon nem sérti. De nagy ambíciói vannak a megállapodásnak. Ha elolvassuk a céljait a szövegnek, akkor láthatjuk, hogy ez sokféle megoldást kínál, a megoldásokban érdekelt. Köszönjük szépen, Soltis kolléga. A spontán felszólalások utolsó felszólalóként Epideti urat szólítom. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ENSZ migrációs csomaga, csomagja veszélyes dokumentum, mert megnyitná a tömeges vándorlás előtt az utat. Elismeri azt, hogy ilyen van, és nem korlátozná. Gyakorlatilag mindenkit beengedne Európába és az USA-ba is, aki gazdasági okokból menekül. És nem különbözteti meg élesen egymástól az illegális és legális bevándorlást, és megvonja a tagállamoktól az autonóm saját migrációs politika kialakításának lehetőségét. Hogy az állítólag nem kötelező, az furcsa számomra, hogy valaki ezt mondja, mert ez egy csúsztatás, gyakorlatilag az illegális migráció előtt akarja megnyitni a baloldal a kaput az dokumentum aláírásával. Köszönjük Ebideteos úrnak. Ezzel a spontán felszólalások körének vége van, és visszaadom a szót Magerini alelnök asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Hangsúlyozni szeretném, hogy én a bizottság nevében beszéltem, az osztrák elnökség képviselheti a tanácsot. Az Európai Bizottság érdekelt a Global Compact-hez való csatlakozásban, mert partnerségben gondolkodunk, globális kereteket szeretnénk, amelyeken belül együtt másokkal összefogva menedzseljük majd a migrációt. Ezt végül is Ázsiával, Afrikával már magunk is folytattuk, ezt a fajta együttműködést. Elnézést zavaró, hogyha valaki mellettem hangosan beszél. Tehát mi kezdeményeztük ezt a folyamatot, ez nem kötelező jogilag, partnerségek létrehozását ösztönzi a Compact, és 2015-16 óta részt veszünk annak a kialakításában, mert az Európai Unió abban érdekelt, hogy partnerségi viszonyban álljon minél több országgal, közös megközelítéseket, megoldásokat keressen, amelynek részét képezi a határvédelem, a visszatérítés, ezeknek a hatékony megoldása. Ez egy nehéz, kényes kérdéskör, de jobb, hogyha beszélünk róla, mint hogyha nem. Megpróbáltuk a kompakt kialakítása során az Európai Unió érdekeit képviselni, és jelenleg is ezen vagyunk. Az Európai Bizottság ott lesz Marrakesben, a delegációt, ahogy már mondtam, Marvopoulos biztos képviseli, és a jövőben is együtt kívánunk működni az ensz az ENSZ menekültügyi rendszerével. A Marrakesi konferencia után lesz majd egy ENSZ közgyűlés, ahol megszavaztatják az ENSZ tagállamokat a dologról, és mi úgy gondolom abban vagyunk érdekeltek, hogy ezt a fajta gondolkodást segítsük, mert már is látható, hogy az együttműködés szelleme már is eredményeket hozott, úgyhogy érdemes a Global Compact-be beruházni, részt venni benne, ez egy nem kötelező együttműködési keret, nem győzöm hangsúlyozni. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen. Biztos asszony, most Esteller asszonynak adok szót a tanács nevében. Thank you, President. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, nagyon hasznos volt az, hogy ezt a mai vitát meghallgassuk. A jövő hónapban megrendezendő New Yorki konferencia szempontjából is. Végül is azt szeretném még egyszer elmondani, amit már az elején is hangsúlyoztam, Általában a migráció és főként a harmadik országokkal való együttműködés továbbra is nagyon fontos kérdés marad az Unió és az elnökség számára is. Éppen ezért a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy megoldjuk a problémákat. Köszönöm szépen, hogy megosztották velünk kérdéseiket, véleményüket és aggodalmaikat. Köszönöm. Köszönjük szépen Egy Stadler miniszterasszonynak. Ezzel a vitát lezárom. A napirendünk következő pontja szóbeli választ igénylő kérdés a fogyatékossággal élő nők helyzete tárgyában. Es beginnt als Verfasserin die Frau Kollegin Estaras Ferragut. Estaras Ferragut kolléganő kap szót elsőként, mint a kérdés szerzője. Köszönöm szépen. A mai napon azon 46 millió nő nevében beszélek, akik fogyatékkal élnek. Ők jelentik fél százalékát az unió teljes lakosságának. A mai vitával egy kicsit láthatóbbá látjuk ők, tesszük őket, és hallatjuk az ő hangjukat is, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ők is gyakorolni tudják jogaikat. Ők is emberek, és nem elképzelhető az, hogy csak a fogyatékosságuk alapján tekintsünk rájuk. Ráadásul a nők is egyben, akik dolgoznak, gyermekeik vannak, nagyon sok gazdag, tehát nagyon gazdag módon hozzá tudnak járulni a társadalom működéséhez támogatnunk kell őket, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy meghallgassuk őket, és a terveik megvalósulhassanak. A mai vitával felhívjuk a figyelmet erre a problémára, a diverzitásra, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a diverzitás, a különbözőség, még jobban megvalósuljon az Európai Unióban, mert ez további lehetőségeket teremt. Nagyon nagy probléma az, hogy azok a nők, akik nem látnak, vagy nem hallanak, vagy máshogy élnek, vagy a mobilitásuk akadályozott, gyakorlatilag a fogyatékkal élő nőkről beszélök, olyan nők, akiket nagyon gyakran a társadalom a perifériára szorít, mintha nem is vennénk róluk tudomást, és gyakorlatilag minden országban, minden szektorban diszkriminálják őket. Fontos számunkra az oktatás, egy inkluzív oktatás megvalósítása, amely révén nem járulhatunk hozzá a társadalom működéséhez. Nagyon rossz az, amikor kirekesztik a, az oktatásból a fogyatékkal élőket, ezen keresztül lehet csak a társadalmi folyamatokban részt vennünk. Csak 18 és 18 a ezeknek a nőknek dolgozik az Európai Unióban, Egyébként sokkal alacsonyabb ez az arány, mint a nők, a férfiak esetében, vagy a nem fogyatékkal élők esetében. Ami a digitalizációt illeti, ne felejtsük el, hogy nagyon gyakran ugye olyan nőkről van szó, akik idősek, 60 év felettiek, éppen ezért a digitális világ számukra nehezen elérhető, és ezen a területen is előrelépéseket kellene tennünk nem szabad, hogy lemaradjanak, hogy kiszorítsák őket a társadalom működéséből, aktív és passzív módon is, és éppen ezért Spanyolországban nem olyan régen volt egy jogszabályi változás, ami nagyon pozitívan hat az ő életükre. Az EU alapértékeiről beszélünk az ő esetükben, aktív politikákat kell megvalósulnunk, hogy az esélyegyenlőség előtt tényleg lebontsuk az akadályokat, és olyan információkat adjunk számukra, amelyek révén meg tudják valósítani önmagukat. A hozzá, az akadálymentesítés nagyon fontos. November 8-án azt az információt kaptuk, hogy az Európai Bizottság végre egy akadálymentes Európát szeretne megvalósítani. Nem minden szempontból jó ez a jogszabály, de mégis azért régóta vártunk rá. Mindenféle formátumban fontos odafigyelni rájuk. Nagyon gyakran nehézségbe ütköznek ezek a nők, akár az erőszakos cselekményeknek is kiteszik magukat, de általában a kommunikáció, az egészségvédelem, az egészségügyben való részvétel, akár egy egyszerű nőgyógyászati vizsgálat is nagyon nehéz lehet ezeknek a nőknek fontos, hogy őket is helyzetbe hozzuk, hogy a méltóságukat megőrizve ki tudjanak lépni a csend világából. Minden harmadik fogyatékos nő nagyon gyakran a férfiak erőszakának tárgyává is válik. Úgyhogy ilyen szempontból is oda kell rájuk figyelnünk, és támogatnunk kell őket. Aztán itt van a kötelező abortusz, vagy az a, a örökbefogadási lehetőségből való kizárás, kérdése, ez nagyon embertelen és elfogadhatatlan is. Fontos lenne az, hogy lássuk pontos számokon, indikátorokon keresztül, hogy hogyan néz ki az ő helyzetük. Enélkül az európai fogyatékosügyi stratégia semmit sem ér. Az ötödik cikkben a nők helyzetbe hozásáról beszéltünk, ez mit is jelent? Az, hogy emberhez méltó életet élhessenek. Ma itt van egy lehetőségünk arra, hogy valamit tegyünk értük. Az, hogy nő vagyok, az nagyon jó dolog, mondja egy fogyatékos barátnőm. Az igaz, hogy fogyatékos vagyok, de nagyon sok talentumom is van. Ugyanakkor a legfontosabb az, hogy mindannyian emberek vagyunk, és nem gondolom, hogy bárkinek magyarázkodnia kellene. Köszönöm. Köszönjük szépen Eszteres Feragut kolléganőnek, Tyson biztos asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, az elevető jogok, az inkluzív, befogadó növekedés mindenképpen a bizottság munkájának lényegét képezik, azon dolgozunk, hogy senkit sem hagyjunk magára, senki sem maradjon magára. Köszönöm Eszterez Feregut asszonynak és a FEMSZAK bizottságnak, hogy felvetették a fogyatékossággal élő nők helyzetét. Az Európai Bizottság nagyon fontos jogalkotási kezdeményezéseket indított útjukra azért, hogy előmozdítsuk a fogyatékossággal élők társadalmi részvételét és a nemek közötti egyenlőséget. Két példát hoznék fel. Az európai akadálymentességi jogszabály például megszünteti az akadályokat bizonyos szolgáltatások és árukhoz való hozzáférésben. Digital divide. Secondly, the Commission has proposed a work-life balance package. A digitális szakadék áthidalásában is fontos lesz ez az eszköz. Emellett a munka és a magánélet egyeztet, összeegyeztethetőségét is fontos célnak tekintjük. Van egy kulcsfontosságú kezdeményezésünk ezen a téren, amelyel szeretnénk a nyugdíjakban, a bérekben és a foglalkoztatásban megnyilvánuló szakadékot megszüntetni a nemek között. Remélem, hogy a háromoldalú egyeztetés ezen a téren hamarosan újra elkezdődik. Az Európai Unió minden tagállamával együtt ezen túlmenően vállalást tett arra, hogy a fogyatékossággal e- élő személyek jogairól szóló ENSZ megállapodást, illetve egyezményt végrehajtja. Az Európai Unió 2020-ig kívánja az egyezményben foglaltakat az, a valóságba is átültetni. Ez az Európa 2020 stratégia része, amelyen szeretnénk egy inkluzív fenntartható és intelligens növekedést megvalósítani. Ennek egy lényeges része a fogyatékossággal álló személyek eh, hozzáférése és részvétele is. Az Európai Bizottság jelen pillanatban értékelést készít a jelenlegi Európai Fogyatékossági Stratégia végrehajtásáról. Ez az értékelés a fogyatékosság minden aspektusát lefedik, különösen kitér majd a fogyatékossággal élő nők és lányok helyzetére, valamint arra, hogy milyen kihívásokat jelent az, ágazati, az ágazatokon átívelő diszkrimináció. A lehető legtöbb érdekelt felet meghallgatjuk, majd emellett az Európai Parlament véleményét is figyelembe vesszük, például a tavalyi év állásfoglalását is, amely a vonatkozó ENSZ bizottság következményeivel foglalkozik. Nagyon fontos a megfelelő politikák kialakítása szempontjából a, di- a a csoportokra lebontott adatok rendelkezésre állása. Az európai szemeszter keretében begyűjtött adatokat használja az Európai Bizottság, hogy objektív alapot biztosítson a diszkrimináció elemzéséhez. Például az adataink szerint a, szegény, a szegénység és a munkanélküliség kockázatát tekintve a nők hátrányosabb helyzetben vannak, mint a férfiak. Ami az oktatást illeti, itt viszont a áll, fogyatékossággal élő fiúk nagyobb eséllyel hagyják el idő előtt az iskolarendszert, mint a lányok. Emellett az Európai Unió külső külügyi fellépését is megemlíteném, partnerországainkat támogatjuk abban, hogy a nemre és fogyatékosságra lebontott adatokat gyűjtsenek. Emellett minden fejlesztéspolitikai együttműködési projekt vagy program esetében szintén ki kell térni ezekre a témákra. Szeretném röviden még ismertetni azt is, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők részt vehessenek az európai parlamenti választásokban. A kolléganőm Jurva asszony nyilatkozatot tett ebben a témában az Európai Parlament 2018. július 5-i plenáris ülésén, és elmondta, hogy az Európai Bizottság már 2018. februárjában ajánlásokat fogalmazott meg, ösztönözve a bevált gyakorlatok megosztását, ami az alulreprezentált csoportok szavazati jogának gyakorlására vonatkozik, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket is. Egy tagállami szakértőkből álló konferenciát szervezünk ebben a témában, emellett megszerveztük az Alapvető Jogok és a Demokrácia éves konferenciáját is, amelyen a széles körű participáció, azaz részvétel is szóba került a demokratikus társadalmak egyik alapvető elemeként. Szeretném végül megemlíteni azt is, hogy a közintézmények weboldalának hozzáférhetőségére vonatkozó szabályozás biztosítja az információkhoz való hozzáférést EU szerte, többek között a politikai részvételre és a, politikai és a választásokra vonatkozólag is. Köszönöm szépen a kérdést, köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen Tyson biztos asszonynak, most másfél percet adok Kozlovska Rajevics asszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim! Először is gratulálni szeretnék a kérdés szerzőjének. 80 millió fogyatékossággal élő személy él Európában, ebből 46 millió nő. Csak 18 százalékuk dolgozik. Emellett a fogyatékossággal élő gondozását is leginkább nők látják el, 80%-ban informális keretek között nem kapnak érte bért vagy fizetést. Miért van az, hogy ilyen kevés fogyatékossággal élő nő vesz részt a munkaerőpiacon? Van jelen a munkaerőpiacon? Vajon ez a pénzről szól? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az emberi méltóságot is megemlíteni ehelyütt, mert a független élet és a gazdasági pénzügyi függetlenség szempontjából ez mindenképpen fontos. Tisztelt biztos asszony, úgy hiszem, hogy a fogyatékossággal élőkről szóló ENSZ egyezményt végre kell hajtanunk, mégpedig teljes körűen felhívom a tagállamokat, hogy a fogyatékosságról szóló szabályozásokat teljes körűen hajtsák végre és ültessék át a gyakorlatba. Az, a Universal design vonatkozó rendelkezéseket emelném ki, valamint a, azt, hogy mindenképpen biztosítani kell, hogy ezek az emberek is méltóságban élhessenek. Köszönjük szépen! Neki Vilcsita asszonynak adok szót. Köszönöm szépen! A fogyatékkal élő nők jogairól nem csak ilyen alkalmakkal, alkalmából kéne beszélni, amikor nemzetközi nap hívja fel erre a figyelmünket, hanem mindennapos feladat kéne, hogy legyen. amikor az európai szociális jogokról beszélünk, akkor mindig róluk is beszélünk. Ha azt mondjuk, hogy elutasítjuk a diszkriminációt, és csökkenteni akarjuk a társadalomban, akkor róluk beszélünk. Róluk is kell, hogy beszéljünk az ő bevonásukról a társadalomba, hiszen ezek az emberek sokkal jobban kivannak téve azoknak a kockázatoknak, amiket a kirekesztettség jelent. A munkára nekik nem csak a jövedelem okán van szükségük, hanem azért is, mert a munka révén teremthetnek szociális kapcsolatokat, vehetnek részt társadalmi folyamatokban. Sajnos még az adatfeltárás sem kielégítő, nem is tudjuk, hogy mekkora a probléma, milyen problémái vannak ezeknek a nőknek. Sokuk közülük nem is szívesen nyilatkozik erről, ezért lenne dolga az Európai Bizottságnak, hogy támogassa a tényfeltáró és megoldásokat generáló programokat. Köszönjük szépen, most Visnyevszka asszonynak adok szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ha érzékenyek vagyunk a fogyatékkal élők gondjaira, akkor nem csak az ilyen emléknapokon beszélünk róluk, szerintem is. Csak azért, mert ma van ennek a napja, azért került a téma a napirendre, miközben ennek egy mindennapos tevékenységnek kéne lenni, hogy segítjük őket, segítjük az önképzésüket, kulturális tájékozódásukat, beilleszkedésüket. Miért csak adhok jelleggel vannak programok, kampányok ezen lakossági csoport megsegítésére? Miért nem tekintjük az ő méltóságukat alapvető emberi jognak. Most születik erről egy nyilatkozat itt a parlamentben. Szavakat veszünk kiteszünk be a szövegbe. Köszönjük szépen, Visnyevszka asszony. Elnök félbeszakította a felszólalót. Megadom a szót Metz kollégának. Parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Valóban alkalmazzuk itt Európában az ENSZ egyezményt a fogyatékkal élő emberekről? Nem. Nagyon sok a diszkrimináció, és különösen a nőket, a fogyatékkal élő nőket érinti. Ez a képzésben, a munkavállalásban, a személyes kibontakozásban, az egészségügyben. Pedig minden embernek joga van a boldogságra, az autonómiára, a szexualitásra. Ez ne legyen tabu. És sajnos ezt a jogukat a fogyatékkal élő nőknek sokan lábbal tiporják, hogy, hogy együtt élhessenek valakivel, vagy szakíthassanak valakivel. Nekik ez sokkal bonyolultabb, mint bármely másik nőnek. Ezt csak támogatással tudják megélni ezeket a jogokat. Itt nem sajnálni kell ezeket az embereket, hanem egy alapvető emberi jogot kell érvényesíteni. Köszönjük szépen, Metzasszony, most egy percben Pimenta López asszonynak. Köszönöm szépen, kedves elnök úr! Itt olyan felelősség kérdéséről van szó, amely mindannyiunkat érint. Nem hagyhatjuk egyedül a fogyatékkal élő nőket. A szociális megszorítások, a beruházások hiánya az oktatásban és az egészségügyben nagyon nehéz helyzetbe hozzák ezeket az embereket. Gyakorlatilag minden nap sérülnek az alapjogaik a fogyatékkal élőknek, nem kapnak munkát, és igen nehéz helyzetben vannak, szegénységben élnek, mély szegénységben élnek. Nincsenek meg azok az oktatási segédanyagok sem, amelyek révén az inkluziót biztosítani lehetne számukra. És végül pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a mobilitás hiánya, a kultúrához, a sporthoz való hozzáférés hiánya azt eredményezik, hogy ezeknek az embereknek köz, a közszférából kellene lehetőségeket teremteni. Köszönöm Sojdrova képviselő, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Egyenlő feltételeket kell biztosítani a nők számára, mind a munkahelyhez való jutás, mind az egészségügy, mind az oktatás területén. A Ettől függetlenül ez nem valósul meg a fogyatékkal élő nők számára. Nagyon nehéz helyzetben vannak, nem kapják meg a megfelelő a egészségügyi hozzálá, egészségügyi ellátást, és nagyon gyakran erőszaknak is kivannak téve. Fontos gondolatokat tartalmaz ez a jelentés, és azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk, hogy ezeknek a nőknek az életét egy kicsit megkönnyítsük. Először is oda kell figyelni arra, hogy létezik ez a probléma, és ez mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy jobb szolgáltatási színvonalat lehessen számukra biztosítani. Ugyanakkor vannak olyan dolgok is benne, amelyekkel nem értek egyet. Ilyen például az, hogy az isztambuli megállapodás ban foglaltak alapján a szexuális és reproduktív jogok kapcsán én azt gondolom, hogy nem egy ilyen jelentésben kellene mindezt rendezni. Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy emiatt nem fogom tudni támogatni az anyagot. Köszönjük, Sajdova asszony. fej kolléga kap szót. Nincs itt. Akkor a spontán felszólalások következnek. Elsőként Krisztoforú úr. Köszönöm, elnök úr. ebben a mai vitában a fogyatékkal élő nőkkel szembeni diszkriminációról az Európai Parlament szint valhat. El kell ismernünk, hogy Európában ez továbbra is gond. És gyakran nem is annyira a fogyatékosság, mint a női lét az, ami a diszkrimináció fő kiváltó oka az az egyenlőtlenség, amely a nők és férfiak között általában mutatkozik, felerősödik a fogyatékkal élő nők esetében, miközben az emberi jogok univerzálisak, és az európaiak is elvileg. Itt lenne a lehetőség most arra, hogy az Európai Bizottság, a biztos elkötelezze magát a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szabályok százszázalékos végrehajtása mellett mert csak így lehet ezt a témát is kezelni, hogyha először a nemek közötti egyenlőséget garantáljuk. Stevens asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Köszönöm az előadónak, hogy ezt a témát megfogalmazta és plenáris elé terjesztette. A nőket többszörösen sújtja a diszkrimináció, ezeket a nőket a nemi hovatartozásuk és a fogyatékuk miatt is. Velük gyakran rosszul bánnak, erőszakoskodnak velük. És szinte észrevehetetlenek a munkaerőpiacon, nem léteznek. A fogyatékkal élő nők többnyire izolációban élnek, a társadalom kirekeszti őket. Az EU-nak ugyanakkor van egy fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégiája, ami 2030-ig szól. Nos, akkor itt lenne az ideje, hogy ezt a stratégiát alkalmazzuk erre a körre is. Tettekre is, nem szavakra van szükség. Köszönjük, Stevens asszony. A spontán felszólalások utolsó felszólalóként Marias kollégát szólítom. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a mai eszmecsere megmutatta, hogy sajnos a fogyatékkal élő nők diszkriminációja megoldatlan probléma még Európában. Erről nem is kell többet beszélni, ez tény. Decemberben lesz a fogyatékkal élők nemzetközi napja, és jó, hogy erre készülve speciális fogyatékos körökkel is foglalkozunk. Én már sokszor elmondtam itt az Európai Parlamentben, hogy ebben a tekintetben az ENSZ iránymutatása mérvadó, és azt kell százszázalékosan megvalósítani Európában. Főleg a munkaerőpiaci hozzáférésük korlátozott, Görögországban ez különösen súlyos, ahol ugye kevés a munka és ráadásul még azokat a nyomorúságos szociális juttatásokat, amiket eddig kaptak Görögországban, azokat is csökkentették az utóbbi időben. Köszönjük szépen, Máriász úr. Ezzel a spontán felszólások körét lezárom. Megadom a szót Tyson asszonynak, hogy összefoglalja a vita tanulságot. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, ez a vita is rámutat még egyszer arra, hogy mennyire stratégiai kérdésről van szó, és hogy megpróbáljuk mind az esélyegyenlőség kérdését, mind a fogyatékkal élők problémáit összehangolni. Az esélyegyenlőség, a férfiak és a nők közötti egyenlőség és a fogyatékkal élők non, nem diszkriminációja mind-mind igen fontos elemei az európai intézmények munkájának. Természetesen az Európai Parlament is az elmúlt évek során nagyon sokat tett, és hozzájárult ahhoz, hogy a jövőbeli európai fogyatékos ügyi politikák hogyan is alakulnak majd. Szeretnénk biztosítani azt, hogy mindig, minél inkább belehessen vonni ebbe a gondolkodás módba a fogyatékosügyi szervezeteket. Várom az Európai Parlament és a, fogyat- és a tagállamok részéről is azt, hogy az ENSZ fogyatékosügyi megállapodásában foglaltak megvalósításában partnerek legyenek. Köszönöm szépen! A vitának ezennel vége, a vita végéig egy állásfoglalási indítványt nyújtottak be, a kollégák, a róla való szavazás ma lesz. A száma B8 0418 2018. So, ich unterbreche die Sitzung. Az ülést felfüggesztem a szavazás kezdetéig.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 Servus. štiri. Chers collègues, nous allons commencer. Tisztelt kollégák, lássunk hozzá a munkához. Délai. Hogy időben befejezhessük a munkát és amíg helyet foglalnak és leülnek, hadd mondjam el, hogy szeretettel köszöntünk egy delegációt, Sharif Rány Zoda vezetésével. Azért vannak itt, hogy a parlament közi együttműködés Tajikisztán és Európai Uniós Parlament együttműködésében részt vegyenek, üdvözöljük őket, nagyon örülünk annak, hogy itt vannak, hogy eljöttek hozzánk. Au cœur de la démocratie européenne. Hiszen ez itt a demokrácia fellegvára, és közös célunk, hogy a politikai pluralizmust, a jogállamiságot felkaroljuk, Úgyhogy, hölgyeim és uraim, gyümölcsöző üléseket kívánok önöknek, sok sikert és kellemes itt tartózkodást. Alors, Quel dommage. Je vous en parlerai personnellement, monsieur. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Oui, oui, oui, je... Rendben, rendben, láttam, láttam, hogy itt van, láttam. De először... Hogy is? Rendben? Megoldották? Madame Ward, vous aviez un problème. De traduction aussi? Nem hallja a tolmácsolást a képviselő asszony? Nem, nem az a gond, valamilyen technikai probléma van. Madame Ward! Yes. Yeah, okay. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Ma két Nobel-díjas hallgattunk meg, ezzel 2012-ben az Európai Unió kapott Nobel-díjat, és szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy tegnap, november 28-a volt a brüsszeli nyilatkozat hetedik évfordulója. Ez egy békenyilatkozat, itt írtuk alá ebben a házban, az Európai Parlamentben. Jenny Pitella elnöksége, illetve akkori alelnöksége, alelnöksége alatt ennek a nyilatkozatnak a célja az, hogy a békét támogassa univerzális szinten, és minden egyes személy jelentőségét hangsúlyozza. Ezt az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás elvei vezérlik, amely az alapjogi kartában benne foglaltatik. Ezt erősíti meg, erősítette meg 2009-ben a Lisszaboni szerződés. Tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy az Európai Unió egy béke projekt, és mindig is az marad. Nous allons passer au vote tout de suite. Rendben, és akkor térjünk is át a szavazásra. Az első az Alton jelentés. Az Euró 5 környezetvédelmi szint alkalmazására megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom tehát a szavazást. Elfogadtuk. Geringer Odenberg jelentése következik. Ez is népszerinti szavazás lesz. Ez pedig az egyes, a halálbüntetés, a kínzás, vagy más kegyetlen embertelen, vagy megalázó bánásmód, vagy büntetés során alkalmazható árukereskedelme. Témája, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Dali asszony jelentése következik. Erről fogunk szavazni. Ez a tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására vonatkozik. Megnyitom a szavazás, név szerinti szavazás lesz. Lezárom. Elfogadtuk. Azt hiszem, hogy Dáli asszony szót kett, megadom neki a szót. Nagyon röviden, ne aggódjon elnök, elnök asszony. Fil-fatt bażi tal-artikolu 59 paragrafu 4 nixtaq nitlob li din il Köszönöm szépen. A 95.4-es cikk értelmében a bizottsághoz kerül ez az anyag, és megkezdődnek a kormányközi tárgyalások. Elnök, köszönöm szépen. Kíván mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Visszaküldtük tehát az illetékes bizottsághoz ezt a kérdést. Most pedig a David Márten jelentés következik a Samoa, az EU és a csendes óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása. Ez is népszerinti szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő Galtieri jelentés, az Európai Központi Bank felügyeleti testülete elnökének kinevezése. Titkos szavazás következik, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Andrea Ania jelöltségét elfogadtuk. Gárgya Zabar Rabiel jelentés következik az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nagy többséggel. Következik a Fajon jelentés, a határellenőrzés idéglenes visszaállítása a belső határokban. Jó pár módosítás született. Blogban szavazunk ezekről. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik. Ellenőrizni fogjuk. A, megnyitom a szavazást a bizottság által benyújtott blogszavazás témájában. Le vote Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás ugyanaz a többség elfogadtuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lövatikló. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette ellenőrizzük, rendben a 13-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es, meg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az 50-esről. Le vote clos. Lezárom. C'est rejeté. Elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik 21D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 21D. Le vote Lezárom. Elfogadtuk. 51 -e kiesik, 22D, 52D mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 23 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik 56 CP2 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 50, 27-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 56 CP3 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 28D, 57D mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56CP4 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 58D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, tehát 56 CP5 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 30-as, mellette, ellene, tartózkodás, ez nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. 30-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 59 D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os, ellenőrizzük? Még egyszer, akkor a 31-est ellenőrizzük elektronikus formában. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Tehát a következő kiesik, mert melyikről is szavazunk? 56 CP6 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 32-es név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 60 mellette. CP3 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 35-ös mellette ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 35-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 61 CP1 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 38 D mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Név szerinti szavazás a 64-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 44-es, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást 44-esről. Lezárom. Elfogadtuk. 45 és 66-os következik, megnyitom a szavazást. Elnézést, javítja magát az elnök, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene. Pardonnez-moi. Elnézést, mondja az elnök. Kimaradt a 68-as, kár lenne érte. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik a hármasról, megnyitom a szavazást. Hármasról szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk név szerinti szavazás. Az ötösről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a hetesről. Megnyitom a szavazást. Igen, nyitva van. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ösről név szerinti szavazás. Pardonnez-moi encore. Elnézést kérek mondja az elnök. 14-es módosítóról is szavaznunk kell. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, mert elég szorosnak tűnik, tehát a 14-esről megnyitom a szavazást. Le Lezárom. Elfogadtuk. Tehát akkor a 15-ös következik, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik. A bizottsági javaslatról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Fájon asszony kapja meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem, hogy a szakbizottság elég utaljuk vissza az ügyet intézményközi tárgyalásokra az 59.4-es szabály szerinti eljárásban. Euh, je mets cette proposition euh, de la rapporteure au voix. A jelentéstevő javaslatát szavazásra bocsátok ki van mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást erről a javaslatról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A dossziét tehát visszakerül a szakbizottsághoz. Sans attendre les congratulations, nous passons au rapport. Gratulációkra nem vesztegetünk időt, tapad a jelentés. Légjáratok, név szerinti szavazás. A hármas módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom azt. elfogadva. Így a parlament első olvasata lezárult. Most pedig nézzük a 106-os cikk alapján emelt kifogást a nátrium dikromát tárgyában. Ki van az elsfoglás mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Most pedig nézzük meg a COMEX botrányt a pénzügyi bűncselekmény és a jelenlegi jogi keretben meglévő hiányosságok, 46-os módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 47-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellette. Emeljék a kezüket, mert nem látom, hogy szavaznak mellette. Ellene tartózkodás Ellenőrizzük akkor. A négyes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Név szavazás a hatosról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Név szerinti szavazás szintén a 16-osról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 17-es készfeltartással mellette ellene tartózkodás, elutasítva 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-48-71-es együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás úgy tűnt, hogy elvetettük, de ellenőrizzük. Megnyitom a 21.48.71-es módosítókról az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítva. 22.72-es együtt mellettük, ellenük. Tartózkodás elutasítva. 49-es mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, megnyitom a szavazást a 49-esről. Lezárom. Elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 50 és 73-as mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-75 együtt mellettük, ellenük, tartózkodás Ellenőrizzük inkább 52-75-ös elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette 53-ast ellenőrizzük, senki nem emelte a kezét. Ellenőrizzük tehát az 53-ast, megnyitom a szavazást. Le vagy egy kló? Lezárom. Elfogadva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 50, 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Név szavazás a 26-osról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 30-55-77-es visszavonták, 76-osról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Le paragraphe 10, c'est le texte original. 10-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 31 57 79 együtt mellettük ellenük tartózkodás elutasítva név szerinti szavazás az 58-as ellenőrizzük a 31 57 79-est megnyitom a szavazást visszatérünk erre ellenőrizzük Le vote Lezárom. Elutasítottuk. 58-as és a 80-as név szerint szavazunk. Le vote Lezárom. Elfogadva. 78-as, kész felemeléssel mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7D mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Név szerinti a 34-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Név szerinti a 35-ösről is megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 36-os, 61-es együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva. 60-as, 82-es együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 81-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 83-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 84-es mellette, ellene tartózkodás, kicsit kétséges a helyzet, ellenőrizzük elektronikusan a 84-est. Lezárom. Elfogadva. 37-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 1-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8, 42, 64 együtt mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 9, 43, 65 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás a 2D-ről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tízes név szerint, ö, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Név szerinti a 11-esről, megnyitom a szavazást. 11-esről szavazunk. Lezárom. Szavazat egyenlőség elvetve. 66-os készfeltartás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3D mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 3D-ről. Lezárom. Elfogadva. Név szerinti szavazás. A 12-esről megnyitom a szavazást. 12-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13-as, 68-as. Ki van mellettük? ellenük, tartózkodás elutasítva 1469-es együtt mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva név szerinti szavazást a 15-ösről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről ki van mellette, ellene, tartózkodás, az állásfoglalást elfogadtuk. Áttérünk most a Német Ifjúságvédelmi Hivatal szerepe a határokon átnyúló családi vitákban dossziéra. Népszerinti szavazás az ötös módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk két részben. Első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást az első részről. Az eredeti szöveg. Lezárom. Elfogadva a második rész. Megint csak név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kézfeltartás 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Név szerinti szavazás a hetesről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 22-esről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Név szerinti szavazás a 8D-ről, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Név szerinti szavazás, 9-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 9-es bekezdés, eredeti szöveg. Á, elnézést. 23-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Eredeti szöveg, 9-es bekezdés két részben, népszerinti szavazás az első részről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második részről név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 11-es bekezdés eredeti szöveg három részben, első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Harmadik rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13-as bekezdés név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Név szerinti szavazás az eredeti szövegről, 14-es bekezdés első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Eredeti szöveg kész a 15-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás a 13-as D-ről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es módosító készfeltartással mellette ki van, ellene, tartózkodás, nem világos a helyzet, ellenőrizzük elektronikusan a 14-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Név szerinti szavazás a 15-ösről, megnyitom a szavazást. Lez 15-ösről nyitott a szavazás. Lezárom. elutasítva. Készfeltartás 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük. A 16-ost ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tényleg. Eredeti szöveg 22-es bekezdés név szerinti Szavazás. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadva. Név szerinti szavazás. Eredeti szöveg 23-as bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. Elfogadva. Készfeltartás 20-as módosító mellette ellene tartózkodás bizonytalan a helyzet, ellenőrizzük a 20-as módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Eredeti szöveg két részben, 13-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrzzük ezt is, a második rész, a 13-as francia bekezdésben megnyitom a szavazást. Lezárom. Tényleg bizonytalan volt, elfogadva. Az eredeti szövegről van szó, és egyenlőség esetén elfogadva, kedves kollégák. De valóban bizonytalan volt a helyzet. A preambulum eredeti szöveg első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás, megint csak bizonytalan, a második részről szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Név szerinti szavazás egyes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. C preambulum három részben első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Harmadik rész. Név szerinti szavazás szintén, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Aztán volt egy negyedik rész, megnyitom a szavazást erről, név szerinti szavazás. Lezárom. Elfogadva. Készfeltartás 21-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. E preambulum két részben, első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást az első részről, e preambulum. Lezárom. Elfogadva a második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. E preambulum bekezdésnél tartunk. Lezárom. Elfogadva név szerinti szavazás. Az F preambulum bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Készfeltartással 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 17-es módosítót, szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. Kettes módosító név is szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 3D módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Név szerinti szavazás a négyes módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Záró szavazás az állásfoglalás egészéről, név szerint a szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Euh, Wikström asszony, tessék, megadom a szót. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ügyrendi kérdésben szólok fel kollégám. Szeretném levetetni a nevemet a Petíciós Bizottság állásfoglalás indítványáról a Jugendam tárgyáról tárgyában, mert ez nem az a tervezet, amit én javasoltam, amiről szavaztunk. Megváltoztatták a szakbizottság szavazása során jelentős mértékben, ezért én levetetem a nevemet erről a szövegről. Nem az én szövegem, és ilyenként nem is lehet hivatkozni rá. Köszönöm. Effectivement, votre, retrait de votre nom, madame. Rendben, tudomásul vettük a megjegyzését, és akkor térjünk át a Lange Rübig jelentésre VTO témájában név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő McAllister jelentést a Szerbiáról szóló 2018-as jelentés, hetes bekezdés két részben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyes és hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, tehát a 8-asról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Non, pas du tout. Le vote est clos, en fait. Et c'est rejeté. Elutasítottuk. Négyes, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok. Név szerinti szavazás következik az állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Soltész jelentés következik, a Koszovóról szóló 2018-as jelentés. Eredeti szöveg, név szerint szavazunk, négyes bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, ellenőrizzük a kettes módosítót. Lezárom. Elutasítottuk. Név szerint szavazunk a 12-es bekezdésről, eredeti szöveg, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as bekezdés következik. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Név szerint szavazunk a második részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik az egész állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Lépjünk tovább. Weigel jelentés, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról szóló jelentés, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Név szerint szavazunk az egyesről és a kettesről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 15-ös mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Név szerint szavazunk az ötösről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene. Ki van mellette? A négyesről szavazunk. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Eredeti szöveg. 57-es bekezdés. Két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Második. Elut- elfogadtuk, javítja magát az elnök. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Hatosról szavazunk, tessék. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, eredeti szöveg F, prambulkázis mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerint szavazunk az állásfoglalásról. Tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Folytassuk. Fekenstein jelentés Albánia. Egyes mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Frankenstein úr szóbeli módosított kért, tessék, megadom a szót. Yeah, okay. Igen. Elnök asszony, van egy szóbeli módosítom, következő 21a. Figyelembe vesszük aggájjal hogy a vidéki és távol élő nők, roma és egyiptom roma továbbra is nehezen fér hozzá a alapodatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz a reproduktív jogok tekintetében, és ezek nem is állnak sokszor ezek a szolgáltatások rendelkezésre. Ezért felvívjuk az albán hatóságot, hogy jobb információt szolgáltassanak a lakosoknak ezen szolgáltatásokról is biztosítsák ezek elérhető áron való jó minőségi elérhetőségét. az... Ellenzi -e valaki ezt a szóbeli módosítót? Akkor kérem jelezze. Senki, vagy legalábbis 40 kezet nem látok, úgyhogy akkor szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Név szerint szavazunk az egész állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Montenegró következik. Tenök jelentés, ötös módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítok. 6D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük a négyest. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 7-es D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 3D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Név szerint szavazunk az egész állásfoglalásról, megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a Kán jelentés a tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben. Kettes módosítóról két részben szavazunk. Első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom. Elfogadtuk második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szövegről szavazunk, tessék mellette,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 ellene tartózkodás elfogadtuk N két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, név szerint szavazunk az egész állásfoglalásról, megítom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk, és utolsó szavazás következik, a fogyatékossággal élő nők helyzetére vonatkozik. A Nőjogi Bizottság ö, részéről négyes bekezdésről szavazunk első részben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk, mell- megnyitom a szavazást. Novatikló. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es, négy részben első rész hmm, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadunk. Harmadik rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Negyedik rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes következik. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es bekezdés. Első rész. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 20-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 24-es első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 26-os bekezdésről megnyitom a szavazást. Novatikló. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szöveg 28-as bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35-ös első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37-es, három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk harmadik rész. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 45. bekezdés eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a második részről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. G. Következik első részben mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H. és egyes me- első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk második rész mellette. Második rész, vagy ö, kiesett? Akkor L preambulum bekezdés következik első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom. Elfogadtuk. Igen, az eredeti szövegről kellett volna szavaznunk. Elnézést kérünk a pódiumról. Visszatérünk a H preambulum bekezés. Az eredeti szövegről kell szavaznunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva ellenőrizzük, hogyha szeretnék, tessék, akkor az eredeti szöveg H preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. M preambulum bekezdés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. V, Első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos következik, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk az állásfoglalásról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönjük szépen, tisztelt kollégák, ezt a sok-sok szavazást. Thank you so much. Oké, okay, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedves kollégák! Ezennel megkezdjük a szavazatmagyarázatokat. szavazatmagyarázatokat. Kérem, csendben hagyjuk el a termet. I would like to ask you to leave the room in quiet because we have to stop explanation of the votes at 1.30, so please quiet. So our first speakers can start speaking. Hogy az első hozzászólók hozzákezdhessenek, kérem halkan hagyják el a termet. Uh, I'm sorry. in Kedves kollégák, megkérem önöket még egyszer nyomatékosan, csendesen, please, leave the room in a quiet manner, so we can start with our first... Kérem, csendbe hagyják el a termet, hogy kezdhessék az első. Tájékoztatom önöket, hogy a sok szóbeli szavazatindoklási kérelem miatt az ülést legkésőbb 13 óra 30 perckor meg kell szakítanunk. Colleagues, please leave the room. Kérem, csendbe hagyják el a termet. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó felszólalásokat kérem rásban benyújtani. ezennel akkor rátérünk a szavazatindoklásokra. Köszönöm szépen, kollégák. És az első állásfoglalási indítványunk a cumex botrány pénzügyi bűncselekmény és a jelenlegi jogi keretben meglévő hiányosságok. zdrojewski kollégánk kezdi egy percben parancsoljon mr zdrojewski. Thank you. niezwykle istotne przy tej rezolucji különösen fontos ez az állásfoglalás, ahol is azon problémákról esik szó, amelyeket tapasztalunk a pénzügyi visszaélések kapcsán. Németország az érintett ország, és nagyon sajnálatos, hogy egy ennyire fontos EU-s ország lehetővé tette ezeket a joghézagokat, hogy egy ennyire súlyos káosz alakulhasson ki. A német jog lehetővé tette 55 milliárd eurós veszteség elérését 11 Európai Uniós tagállam számára. Mindez bankok, tisztviselők, tőzsdén dolgozók magatartásának tudható be, akik szemet hunytak. Ez az összeg a Bundeswehr nagy részét finanszírozhatta volna. És még egy második dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet az állásfoglalásban. Vannak itt aggodalmak, amelyek olyan körülményekhez kapcsolódnak, amelyek ezen jogkézagok létrejöttét lehetővé tették, és kihívások is, amelyekre Darius Rozáti kollégám mutatott rá. Köszönöm neki, és kiemelem, hogy mennyire fontos kihívásokkal szembesülünk. Monika Makovej következik, parancsoljon egy perc. Mulțumesc!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 și a interzis returnarea frauduloasă a taxelor pe dividende. Németország megváltoztassa a jogszabályokat. Franciaország, eh, Holland, eh, Hollandia, Dánia és más tagállamok küzdenek ugyanezzel a problémával, azonban a hatóságok eh, nagyon nehézkesen tudnak mozdulni, nagy a bürokrácia, bürokratikus teher, és ennek eredményeképpen azok, akik lopnak, büntetlenül maradnak. A Cumex az egyik legnagyobb csalás története Európa történelmében, és azt hiszem, hogy valóban egy erős, határozott európai válasz, válaszra van szükség. Jó lett volna, hogyha ez már tegnap megszületik. Ez az ICR-ból Ruanen Lerner képviselőkollégámnak adom meg a szót, parancsoljon. Puhemies, EUn jäsenvaltiot ovat menet... Köszönöm. Az EU tagállamai vesztettek az osztalékokkal a csalásban. Legalább 55 milliárd euróról van szó. Ez adóbotrány azért úgy derült ki, hogy nyomozó újságírók, nyomozó újságírók mutattak rá. A hatóságok nem tudtak időben fellépni, és nem, azt, nem jutották el az információt az érintetteknek a botrányról. Ez megengedhetetlen. És mutatja, hogy milyen kis kapuk vannak a rendszerben. Hanna Berger, aki adótanácsadóként dolgozott korábban, a banki ágazatban működött, ő dolgozta ki ezt a rendszert, és sok forrás szerint nagyon nehéz, jogosan járt, mert nehéz a rendszert fenntartani, ha ugyanolyan adórabatot fizetnek amelyet egyszerűen fizettek be, abból húznak aztán jóváírást. A potrány mutatja, hogy nagyon sok tennivaló van ez adó elkerülés, elkerülés, az agresszív adó tervezés elkerülésére. Megszavazom. Parancsoljon. Köszönöm szépen. A COMEX csalásról beszéltünk, mint költségről az Európai Uniós országok számára. 55 milliárd euróról beszélünk, óriási összeg ez. És ennek célja csak annyi volt, hogy a, ne fizessenek adót. Az európai állampolgárokat egyszerűen megrabolták. Az, a, pénzmosás és az adócsalás területén nagy lépéseket tettünk már, de a Comex potrány rámutatott arra, hogy a hatékony megvalósítás területén, illetve az administratív együttműködés területén bizony még vannak hiányosságok. Ez a botrány természetesen nagy port kavart, Európában, és azonnali fellépésre van szükség Európa Uniós szinten, hiszen óriási adóbotrányról, adócsalásról van szó, amelyre le kell csapni, és meg kell követelni a szabályok betartását. Nagyon köszönjük képviselő úr. Hanna Daniel következik egy percre, ugyancsak ICR. Madam Deputy Speaker, you... Alelnök asszony, joggal mondhatjuk, hogy miután lelepleződött a botrány, végül is a rendszer működött, az oknyomozó újságírók elvégezték a munkájukat, a jogszabályt módosították. Ám nehezen látom be, vajon mi többiek miért beszélünk arról, hogy német belső ügy. Németország nem egy elbukott állam, vagy rosszul működő állam, sőt, a jogállamiság kérdésen felül áll Németországban a német hatóságok, miért megfelelően működnek. Nem tudom, miért kell mindig nekünk itt ebben a házban a közös államháztatási politikáról beszélni, ami csökkenti a versenyt, valószínűleg emiatt izgatta, hogy minket ennyire ez a német belügy. Tehát én vagyok az egyetlen ebben a házban, aki azt érzi, hogy egy kicsit fura az, hogy ezt a reteltes botrányt halljuk folyton az adóelkerülésről az európai parlamenti képviselőktől, akik nem fizetnek jövedelemadót hazájukban nagyon köszönöm egy újabb állásfoglalási indtvány a német ifjúságvédelmi hivatal szerepe a határokon átnyúló családi vitákban marias képviselő úr nyitja a szavazatmagyarázatokat parancsoljon. én ezen jelentés mellett szavaztam mert a jugendamt hivatalok szerepe németországban ez az ifjúság védelmi hivatal, az elmúlt években tevékenységével valóban elment a határokig. Rengeteg petíciót nyújtottak be a petíciós szakbizottsághoz. A szülők panaszt emelnek, különösen azok, akik Németországban telepettek le, nem német állampolgárok, görögök, franciák, horvátok. Folyamatosan panaszt hallottunk lengyel oldalról is. A Jugendamt logikája szerint, ha az egyik szülő német, akkor mindig a német szülőt támogatja a hivatal. Ez egyfajta igazgatási gyakorlat, amelyet éveken keresztül alkalmaztak. Az évesek védelmi hivatal beavatkozik, és mindig azok kárára, akik nem német állampolgárok. Marek következik. Panie i panowie posłowie, Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Jugendamt fellépése számos fenntartást eredményezett, nem hatékony az eszmecsere. Minden szülőjogának tiszteletben tartását kértük, különösen az elvett szülők esetében. Az Európai Parlament figyelembe vette a jelentéseket, még ha ez késedelmesen érkezett is. Fontos az, hogy a család, a gyereknevelési mód, a vallás, az emberi méltóság, a nemzeti tudat valamennyi <clears throat> tartásra kerüljön, és más jogok is, a politikai jogok, ezek csak azután következnek. Jó az, hogy ebben az állásfoglásban mindenről szó esik, remélem, hogy ez nyitást jelent majd azon kritikákkal szemben, amelyeket egyesek megfogalmaztak, és tudni kell, hogy nem lehet megsérteni az alapvető emberi jogokat. Remélem, hogy mindenki biztonságban lesz. A következik egy percre. E, na Köszönöm szépen, támogatólag szavaztam a jelentés kapcsán azért, mert fölhívja a figyelmet arra, hogy a nem német szülőket diszkrimináció éri Németországban. Ennek eredményeképpen elveszik a gyermeket a nem német ajkú szülőtől. Ez a gyakorlat azonban más országokban is jelen van, például Hollandiában, és ez megsérti az emberi jogi ö, kartát, hiszen a gyermeknek joga van ahhoz, hogy mind a két szülőjével szoros kapcsolatot tartson, ha csak eh, nem ellentétes a gyermek érdeke ezzel. A petíciós bizottságban bizonyítékokat kaptunk arra vonatkozóan, hogy a gyermekjogok, illetve a szülői jogok nem érvényesülnek, például a szülőt meg, szülő számára megtiltják azt, hogy anya nyelvét használja, ez germanizációhoz vezet, és a legrosszabb esetben a a gyermekek halálához is vezethet, hogyha elválasztják a, az édesanyjától. Dziękuję pani przewodnicząca. za. Köszönöm, elnök asszony, megszavaztam ezt az elsorolást a Jugendamt tárgyában. Ez egy olyan vita, amely számos ellentmondáshoz vezet, és amely közvetlenül érinti érzelmeinket. Nagyon sok petíciót nyújtottak be az Európai Parlamenthez itt különösen emberi drámákkal van dolgunk, a gyermekek drámájával. Itt nem kell politikai korrekt magatartást tanúsítanunk. A szülők megkülönböztetés áldozatául este 2016-ban a jogendamt 172 ezer gyereket vett el a szülőktől, és itt 20 ezer lengyel gyermek van közöttük. Gyakran a szülőknek nincs kapcsolatuk a gyermekekkel, vannak lehet de ez alatt lehetetlen az anyanyelvet használni. Néhány évvel ezelőtt a petíciós szakbizottság már elfogadott egy kritikus jelentést a Jugendamt tárgyában, de nem volt kedvező reakció erre, semmiféle reflexió nem érkezett a német oldal részéről. Tényleg itt az ideje, hogy a német családjogi hivatal fellépjen a gyermek legfőbb érdekét szem előtt tartva, és a biológiai család érdekét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Igen, a petíciós bizottság nagyon jó munkát végzett, és jó magam is részt vettem ezekben a tevékenységekben. A általán benyújtott petíciókra jó volt a reakció. Teljes mértékben elfogadom azt, hogy a szülők számára fontos az, hogy kommunikálhassanak anyanyelvükön a gyermekekkel, ugyanakkor én, illetve a frakcióm a jelentés ellen szavazott, azért, mert ez tagállami hatáskörbe tartozó kérdés. Így a tagállam feladata az, hogy megoldja ezt a problémát. Más, három más országtól is kaptunk petíciókat, azt hiszem, hogy ezeket közösen kellene kezelni, ahelyett, hogy egyetlen egy országra összpontosítunk, bár egyetértek az alapelvek. Szépen, Hanna Daniel következik. Thank you. Köszönöm elnök asszony, olyan terület ez, ahol nagyon körültekintően kell mozognunk, hiszen a legintimebb és fontosabb témáról van szó, a gyerek és a, a szülő kapcsolatáról. Szívet szakató helyzetekről hallottunk a petíciós bizottság körében, és Nagy-Britanniában is vannak ilyen ügyek. És oda kell állnom, ahol néppárti barátom Sean Kelly áll. Alapvetően épp azért, mert ilyen kényes ügyről van szó, olyan téma, amelyet minden maga kell nemzeti demokratikus mechanizmusai és eljárása révén kezén. Másodszor ö, vagyok kénytelen a német szuverenitás védelmében felszólalni. Nem azt mondom, hogy nincs probléma, ám akinek rendezni kell a problémát, azok, akik leginkább érintettek. A hatóságok az adott tagállamban. Thank you very much köszönöm szépen ezzel ezt a, a felszólaláskört befejeztük és áttérünk a következőre bernard renga és paul rubig jelentésére a wto a következő lépések címmel a felszólalásokat a szavazatmagyarázatokat kim tord lálling képviselő asszony kezdi parancsoljon. Thank you, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, multilaterális szabályokra alapuló rendszerünk veszélyben van, mint eddig még soha, és kollektív felelősségünk az, hogy föntartsuk ezt a rendszert ebben a nehéz időben, különösen akkor, amikor az jelenlegi USA elnök támad bennünket. A jelenlegi politikában sem az Európai Unió, sem pedig a tagállamai számára nincs lehetőség a progresszív jövő biztosítására. A WTO adja a mérföldkövet, és a multilaterális intézmények közül ez a leginkább fejlett, a vitarendezési eszköze pedig azon kevés eszközök közé tartozik nemzetközi szinten, amely lehetővé teszi a békés vitarendezést. A múltban kontinensként nagyon jól tudjuk, hogy a gazdasági konfliktusok katonai konfliktushoz vezettek. A WTO természetesen nem tökéletes, eljött az idő arra, hogy kiterjesszük hatáskörét, valós eszközé változtassuk a munkavállalók és a környezet számára. Tehát ennek megmentése érdekében hatékonyabbá kell tenni, felelősségteljesebb, és ezért támogatom a jelentést. Köszönöm. Szépen Zdrojewski kollega következik niezwykle ważne jest źródło wczorajszej debaty jak i również hallottuk a tegnapi vitát, láttuk a jelentés tartalmát. Mindez egy kudarc, amely 2008-ban kezdődött, amikor elfogadtuk az első állásfoglalást, mely szerint foglalkozni kérdésekkel, a WTO beli helyzettel, de ez halott betű maradt. Számomra nagyon fontos volt megvizsgálni, hogy 2008 és 2018 között nem csupán semmi nem történt, vagy akár túlságosan sokat is tettünk. A legutóbbi miniszteri konferencián Buenos Airesben egy évvel ezelőtt decemberben láthattuk, hogy a szervezet tárgyalási funkciói megbénultak. Annál is inkább sürgető most fellépni kiemelem még egyszer, hogy nem mondhatjuk, hogy az elmúlt tíz évben nagy dolgot tettünk volna, vagy semmit nem tettünk volna. Sok mindent tettünk, de messze vagyunk attól, hogy ez elégséges lenne a WTO jó működések biztosításához. Neroli következik, parancsoljon. Thank you. Commercial... Köszönöm. A gazdasági tulajdon csökkent, az árak a házárak csökkentek, a fonsterling 25%-kal csökkent. A 1,8%-kal kis gyengébb a ö, gazdasági teljesítmény. Hát ezek a várható eredményei a Nódi Brexitnek. Egyesek ebben a házban még mindig ezt támogatják, a Nódi Brexitet, és csak a WTO szabályok alapján akarnak tovább járni. A legnyilvánvalóbb égetőbb kérdéseket ezt nem tudják megválaszolni. Ha a WTO szabályok olyan tökéletesek, akkor miért költenek az országok olyan sokat uh, arra, hogy az FTO-kra költsenek időt és pénzt a WTO szabályokon túl? A hard deal vagy no deal Brexit támogatói meg kell választák a kérdést. Miért akarják szegényebbé tenni a briteket? A no deal Brexitről való beszédet nevén kell nevezni. Szegé- veszélyes, ostoba félrebeszélés. Következik, parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, üdvözlöm a jelentést, hiszen célunk az, hogy relevansabbá tegyük a WTO-t. Természetesen első ízben beszélünk a WTO szabályokról Nagy-Britanniában mindennapi szinten, és a kemény vonalas brexitesek azt mondják, hogy, hogy a, ha nem, nincsen megállapodás, akkor ezzel a WTO szabályokat fogadjuk el. De mit jelent ez a brit vállalkozások számára, akik exportálnak Európába? A nulla tarifa végét, ez egy óriási változás. Ennek 12%-os vám sújtaná például a halat, a hal exportot, illetve más területen is a különböző termékek 10%-os vámot kell, hogy fizessenek, illetve az elszexi paradicsom 21%-os vámot kapna. Ezzel korlátoznánk azt, hogy mennyit tudunk az Európai Uniónak értékesíteni. 121 új kereskedelmi megállapodást kell aláírnunk az Európai Unióval, illetve a világ más tájával. Tisztelt elnök asszony, úgy gondolom, hogy büszke exportáló nemzetünk nehézség helyzetben van. Pénzúr következik, parancsoljon. Thank you, President. WTO... Köszönöm, elnök asszony. A WTO továbbra is a multilaterális szabályalapú intézmény példája, amely bizonyos rendet tesz a posztmodern államok káoszában egy olyan platform, amely révén az EU a multilaterizmus rendszert tudja támogatni, ám egyre nehezebbé válik. Hogy egyes államok potyautasokként használják, mint az Egyesült Államok a szegénység elleni fellépés és a nők helyzetnek javítása lehetnének olyan célok, amelyek révén a gazdaság és a kereskedelem lehetőleg inkluzívabb lenne. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy a jelentés több átlatosságot követel a nemzetközi kereskedelemben a stabilitás érdekében. Külön figyelmet kell szentelnünk a fejlődő országok helyzetének. Az EU VTO szabályokkal és elvekkel való megfelelése el kell kerülje azt, hogy a donorok alávesék a kezdeményezett országokat. Egyenlő szinten, egyenlő felekként kell ezekkel a fejlődő országokkal kapcsolatot építeni, csak úgy, mint a fejlődő országokkal. Very much. Sean Kelly, the floor is yours. Sean Kelly a szó. I welcome the... Köszönöm szépen, üdvözlöm Lange úr és Rübig úr jelentését, amely modernizálna a vto t és a jelenlegi működését. Üdvözlöm a jelentést, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos megváltozt, ezt a változtatást valóban létrehozni, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a VTO, és alkalmazkodjon az egyre inkább globalizált világhoz. Úgy gondolom, hogy ez a jogszabály segíteni fog abban, hogy legyőzzük a nehézségeket, illetve a Buenos Aires-i miniszteri konferencia kudarcain is túllépjünk, ez a jogszabály segíteni fog abban, hogy a jelenlegi hiányosságokat orvosolja, és egy egyenlő játékteret biztosítson, valamint a szabályozási korlátokat elvonja a vállalkozások elől. Ezen kívül létrehozza azt a keretet, amely technológiai fejleményeket, fejlődést tesz lehetővé, a értékláncokat, illetve a KKV-kat védi meg. Köszönöm szépen. Ben Hanna Daniel következik. Daniel Hanna. Thank you, Mer- Köszönöm, alelnök asszony. Az, hogy az a csodát és erőt, hogy lássuk, mi van a kereskedelemben, nézzük meg Hongkongot. A második világháború után egy harmada volt a brit GDP-nek, a hongkongi, most 30%-kal magasabb. És mind alapul mindez? Milyen természetű forrása van Hongkongnak? Még a ivóvizet is importál, de elektromos áramot mindent importál. Abszolút függ a behozataltól. A csoda abból állt, hogy a kereskedelem akadályát lebontották, és egyetlen egy oldalon lebontották a tarifákat, és nem tarifa alapú akadályokat, ettől lett ilyen gazdag. Hasonló Szingapur helyzete, ami az 50-es évek óta elképesztő fejlődést futott be. A nagy-Britannia, mint WTO tag a Vámunión kívül szintén lehetősége bír arra, hogy ügyet, ilyen, ilyen, ilyet tegyen, és a 19. század ö, példáját követve azt a sikert fussa be, amit akkor a csoda egész egyszerű le kell bontani a kereskedelem akadálymaira. Polcsák úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony pro obchod je nejdůležitější. Egyetértek az előttem szólókkal, azt is elmondanám, hogy a kereskedelemnek le kell bontani az összes akadályt. Sajnálatos módon a nemzetközi politika az usa nem mindig így működik. A WTO-nak alapvető szerepe van, ez a szervezet megpróbál rendet tenni a kereskedelmi kapcsolatokban és megoldani a jogviszályokat. Nemrégiben azonban azt tapasztaltuk, hogy megbénult a szervezet működése, most már több mint tíz éve így van ez, és a jogviszályok kínaiak száma növekszik, Kína csatlakozott ehhez a szervezethez, de nem mindig tartja tiszteletben a szervezet szellemét. Ezen kívül láthatjuk, Trump kormányának magatartását és egyfajta kereskedelmi háborúskodást folytat ez a kormány. Az EU-nak tehát aktív szerepet kell ellátnia, elfogadtam ezt az állásfoglalást, itt a stabilitást, az átláthatóságot akarjuk erősíteni a WTO-n belül, szabályokat a fejlődő országok szemmel és az új technológiák tekintetében. Európa legyen aktív ezen a fronton. A következő jelentés, amire átérünk, David McAllister jelentése Szerbiáról a 2018-as. Drojevski úr következik először, majd Polcsák úr. Parancsoljon! Przypomnę, że rozpoczęła... Emlékeztetnék arra, hogy Szerbia 2014-ben kezdte meg a hivatalos tárgyalásokat, azóta 35 14 fejezetet nyitottak meg a 35-ből, még a felét sem. Kettőt nemrégiben zártak le. Szeretnék szeretném felhívni a figyelmüket ezekre a tényekre, ugyanis Szerbia csatlakozási perspektívája ilyen tempóban 30-40 évet is jelenthet, hogyha nem gyorsítják fel a tárgyalásokat. A jelentés nagyon jó, az értékelés helyes, de Szerbia előre haladása a különböző elemeket illetően nem kielégítő. Szeretnék még egy pontot kiemelni. A 35 fejezetből főként a jogállamisággal és a véleményérvétel szabadságával kapcsolatos fejezettel kapcsolatban vannak hiányosságok, ami nagyon fontos. Pani předsedkyně, Srbsko Elnök asszony, köszönöm. Szerbia fontos ország, hosszú gazdag történetme van, és a modern története is bővelkedik háborúkban, háborús bűncselekményekben. Jók ezek az előre lépések, még a korlátozottak is, melyeket ez az ország elért. Azt hiszem, hogy csatlakozni akar az EU-s társ, nyugati társadalmakhoz, ugyanakkor fontos, hogy a feladatai teljesítse, amiket vállalt. Cseh köztársaság és az egész Európai Unió mindenképp reményt kell, hogy nyújtson a balkáni országoknak. Egyes balkáni országok sokkal többet tettek, talán még felszólalok majd a következő pontnál is erről. A prosperitás, a jól működő gazdaság fontos, ha a szerbek ezzel értékekhez csatlakozni akarnak, többet kell tenniük. Támogattam az állásfoglalást. Ha Szerbia komolyan veszi, ezen szándéket többet kell tennie. Gyors Soltész jelentése Koszovóról szól, és a 2018-as évet taglalja Sosnierc úr kért szót. Parancsoljon. Kosowo otrzymuje od Unii Europejskiej. Kosowo folyamatos támogatást kap, hogy felépjen a terrorizmus ellen. Az Európai Unió azt mondta, hogy a terroristákat integrálni kell a társadalomban, át kell őket nevelni, már látom is a terroristákat, akik reszketnek félelmükben, ezeket halván, most integráció, nevelés, oktatás várja őket, hát hogyan tudunk a terrorizmus ellen fellépni? Halálbüntetést kell újra bevezetni. Itt az átnevelésről beszéltünk, az integrációról. Nem, ez nem szankció a nevelés esetében dolgozni kell, az integrációt ki kell érdemelni, meg csak úgy odaadjuk ingyenesen ezeknek az embereknek mindezeket, akik terroristák voltak. Szer jelentésem Maszadon volt Jugoszláv köztársaságról 2018-as év. Sojdrova Mihály asszonyal kezdünk, parancsoljon já jsem podpořila zprávu o makedonii protože. köszönöm szépen tisztelt kollégák támogattam a macedóniáról szóló jelentést azért mert óriási előrelépést tett az európai unió felé vezető úton az egyik legelőre haladottabb tagjelölt ország, bár természetesen vannak még problémák a demokrácia, jogállamiság területén, nem is szólva a korrupcióról, illetve a kisebbségek integrálásáról. Ezért van szükség Európai Uniós forrásokra a reformok megvalósításához. Pozitívumnak tartom azt, hogy megállapodást sikerült kötni Görögország és Macedónia között, a nevet illetően, az ország nevét illetően, ami pedig a volt miniszterelnök menekülését, Gruevski Magyarországra történő menekülését illeti, és ott ugye menekült státuszt kért. Nos, remélem, hogy ki fogják majd adni Macedóniának, és így megfelelően börtönbe kerülhet. Következik. Szia, Τα Σκόπια συνεχίζουν να καπηλώνουν. Elnök asszony, Skopje továbbra is profitál ebből a névből és a történelmből. Nos, az állásfoglalást illetően ők folytatják az eddigi politikájukat, a 36-os cikk az úgynevezett Macedóniára utal, az úgynevezett Macedón népre. Ugyanakkor az alkotmányban az ASZNAK-ról esik szó, 44-ről, amikor fennállt az önmeghatározás képessége az úgynevezett Macedón állam részére. Tehát még egyszer megsértik, ismételten megsértik a megállapodásunk tartalmát. A görög kormány nem is beszél erről a parlament előtt. Én ellenzem a firm csatlakozását az Unióhoz, természetesen ellene szavaztam ennek az állásfoglásnak. Pani, dziękuję pani przewodnicząca. W przegłosowanym sprawozdaniu... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Parlamentünk dicséri Macedónia, illetve Görögország erőfeszítéseit, melynek eredményeképpen megoldást találtak a hosszú távú vitára az ország nevét illetően. Macedónia azonban más problémákkal is küzd, mint a régió más országai, például a szervezett terrorizmus elleni harc, a drog problémák, illetve az illegális fegyverkereskedelem. Ezért azt gondolom, hogy például az LGBTI közösséget illetően túlságosan engedékenyek voltunk az állásfoglalásban, hiszen azt mondtuk, hogy örülünk annak, hogy egy parlamentközi közösség jött létre, amely fölkarolná ezt a közösséget. Ez nem... Viselő úr, Howard John következik. Uh, Madam President. Elnök asszony, mint a közös parlamenti bizottság tagja, a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia tárgyával, tárgyában üdvözlöm a jelentést. Sok tennivaló van még persze, mielőtt Macedónia ismét a, tagja lehet az Európai Uniónak, ám akinek nyitott szemmel jár, annak nyilvánvaló, hogy jelentős előrelépések születtek. A Macedónia és Görögország között a név, az ország nevének rendezése bizony politikai bátorságot igényelt, és vezető szerepet. A, lehet, hogy a megállapodás nem tökéletes, de senki, még a macedón nacionalisták, meg a görög nacionalisták sem javasolták azt, hogy alternatíva legyen a megállapodás szemben nem tudnak más csinálni, mint, mint elakadást, mint, mint helyben járást. Támogassuk az alkotmányos változásokat, és a sajtószabadság politikai és a közigazgatásbeli jobb bővítését irányozzuk elő. Zárjuk ezt a kört, parancsoljon. E, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Macedónia tagjelölt ország 2005 óta, és jelentős előrelépést tett azóta, az alkotmányos az alkotmány megváltoztatása az október 19-i szavazás értelmében egy óriási lépés. A nacionalisták semmilyen új és semmilyen más megoldást, alternatívát nem javasolnak, úgyhogy azt hiszem, hogy a jelenlegi erőfeszítéseket üdvözölnünk kell. Azok, akik erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy megbékélésre kerüljön sor. Minulost této země například ve zprávě se zmiňuje. Ezen kívül vannak még problémás kérdések, amelyek a múlt örökségei, például az a külön tanács, amelynek a múlt bűneit kell föltárnia, kivizsgálnia. Ez nagyon fontos. Flankenstein úr albániai jelentésére a 2018-as évnél vagyunk még mindig. Máriás úr kezdi a felszólalások körét.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 közeljövőben való csatlakozás az EU-hoz akadályokba ütközik. Láthatjuk Albániában, hogy a görög kisebbség az északi Epirosz régióban még mindig néz szembe. Kocifasz úrat nemrégiben meggyilkolták ezen a területen, akit az albán rendőrség ölt meg. Az Albán hatóságok lefoglalják a görögök vagyonát, mindent megpróbálnak, hogy a görög lakosság létszámát csökkentsék. Így például kikapcsolják az áramot, és az észak élő görögöket állandóan fenyegetik és mindez csak azt az üzenetet szolgálja, hogy Albánia továbbra is ragaszkodik ehhez az elnyomási politikájához. Az a véleményünk, hogy mindez elfogadhatatlan. Többször is elmondtuk az Európai Parlamentben, hogy fennáll ez a probléma, és felszólítottuk a parlamentet, gondoskodjon arról, hogy a görög kisebbségi jogai észak tiszteletben tartásra kerüljenek, ezért a jelentés ellen szavaztam. Köszönöm pani przewodnicząca! szanowni państwo! w przegłosowanym sprawozdaniu komisja zaleca. ebben a jelentésben bátortjuk a tárgyalások előrevitelét albániával szorosabb ellenőrzésre van szükség az európai unió részéről és reformokat kell végrehajtani az országban. mint sok más tagjel, tagjelölt országban felhívjuk a figyelmet arra a tényre hogy van egy embercsempészeti tendencia. Az Európai Parlament azt kéri az albán hatóságoktól, hogy határozottan lépjenek fel, védeni kell a tanúkat, és harcolni kell minden eszközzel, hogy felépjenek az embercsempészetért felelő személyek ellen. A szöveg más helyén szó esik az LGBTI csoportról, ezért szavaztam jelentősen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Albánia jelentős előrelépést tett, és ezt mindenképpen el kell ismerni, jutalmazni kell, ezért támogatom azt, hogy a tárgyalásokra összpontosítsunk a következő év során. Ami az igazságszolgáltatási reformokat illeti, itt előrelépés történt, azonban van még teendő, például a választásokkal kapcsolatos reform, a korrupció, a szervezet bűnözés és a jó szomszédság kérdései. Ezeket a területeket meg kell erősíteni, ez fájdalmas, de létfontosságú, hogy ezeket orvosoljuk. Jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve a korrupció, ezeken a területen előrelépésre van szükség ezek segítik azt, hogy ne csúszom vissza az ország. Köszönöm szépen. úr következik. Chciałem się odnieść do skandalicznej sytuacji. Szeretnék most itt beszélni erről a helyzetről. Ugye itt van ez a 8-as számú módosító. Itt nem arról van szó, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, hanem szexista szövegekkel van dolgunk, nőkkel kapcsolatosan, akiknek bizonyos szerepet kell játszaniuk. Én ezeket a megfogalmazásokat elvetem, aztán van itt még botrányos dolog ebben a módosítóban, és el kell mondanom, hogy nem is volt 40 képviselő, aki felelt volna, hogy fel lépjen ezen módosító ellen. Ez egy nagyon szomorú dolog, csalódott vagyok, hogy ideig jutottunk. A Montenegróról szóló vitánkra Charles Tanok jelentésére. Sojdrova asszonyjal kezdünk. Parancsoljon Mihály Sojdrova udělení slova. kolegyně a kolegové chtěla bych vysvětlit. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretném elmondani, hogy miért szavaztam ezen Montenegróról szóló jelentés mellett, mely ország szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz. Montenegró osztja a közös európai gyökereinket, és fáradozik azon, hogy csatlakozhasson az EU-hoz és erőteljes erőfeszítéseket is mutat, hogy a kopenhagai kritériumokat tiszteletben tartsa. A jelentésben utalnak arra a tényre, hogy, hogy Montenegro jelentés előrelépéseket tett, belpolitikája területén is javult, az igazságszolgáltatás függetlenségének helyzete, a digitális adminisztráció, a nemrégiben történt elnökválasztások ezen év áprilisában is sikeresek voltak, ugyanakkor voltak problémák aztán kicsit aggódunk a médiaszabadság miatt, és az Európai Parlament közelről nyomon követi majd az eseményeket. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ellene szavaztam ennek a jelentésnek, és tegnap éjszaka is szót kértem ezen téma kapcsán. Vannak közös pontok a Macedónia, az Albánia, illetve ezen jelentés között. A 22-es pontban például kitérünk arra, hogy az embercsempészet területén nem történt megfelelő előrelépés. Ez azt hiszem mindegyik jelentésnek állandó témája. Ezen kívül megemlítettük a koldulásra kényszerített gyermekek, gyermekek helyzetét, problémáját, szerintem ezt nem szabad tűrni, de van még egy tendencia, amely aggodalomra ad okot. A parlamentünk nagyon sokat foglalkozik az úgynevezett kisebbségekkel, és a 34-es pontban azt olvassuk, hogy aggodalomra ad okot azt, hogy a szexuális orientációra különböző szexuális orientációt nem fogadják el Montenegróban. Ellene szavaztam jelentést. Ben képviselő úr, Palmer Roli következik, és ő fejti ki, hogy... Ja nem, bocsánat, ne haragudjanak. Szelimovics úr következik először, bocsássam meg. Thank you very much, Madam President. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Tának úrnak a kiváló jelentését. Montenegró továbbra is éllovasa a Nyugat-Balkánnak, 31 fejezet került megvitatásra, és ezt az utat szeretnék, ha folytatná az ország. Ám azért rá kell mutatnunk olyan tényekre, mint hogy a sajtószabadság továbbra is probléma az országban. Liberala kisasszony ügye olyan, ami nem történhet meg soha többet egy olyan országban, amely az EU-hoz akar csatlakozni. A szólásszabadságot garantálni kell, és az újságírók elleni támadásokat el kell ítélni. Szeretném arra sürgetni a tisztviselőket, hogy a diszkrimináció ellen és az LGBT roma kisebbségek elleni támadások e- érdekében kampányt folytassanak, és indítsanak eljárást az ilyen bűncselekmények egyben. Köszönjük, és áttérünk Kán úr jelentésére, a tudományos élet szabadságának védelméről szóló, az EU külső fellépéseiben szóló jelentésről. Mayer Alex asszony kezd, parancsoljon. Thank you, Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm a vitát. Három gondolatot fogalmazni meg először is a posztgraduális kutatás létfontosságú területe. Nem lehet a kockázatokat teljesen megszüntetni, ám az európai diákok, külföldön tanuló diákok védelme és biztonsága rendkívül fontos. Éberek kell legyünk, amikor az európai egyetemek olyan kampuszokra küldik a tanhallgatókat, ahol nincs szólásszabadság, a kormány elnyomja azt. És nagyon fontos az is, hogy a saját házunk terem legyen. Magyarországon törölték a gender tanulmányokat, mert a kormány betiltotta, és a CEU ellen támadások tovább folynak Magyarországon. Múlt héten beteg professzorral találkoztam, aki a CEU-ban tanít, és ő mondta el nekem, hogy az egyetem az nagy, nagyon jó hallgatókat és nagyon jó oktatókat hoz be az országba, akikkel egyébként nem, tanul, nem találkozhatnak magyar hallgatók, és az, hogy Bécsbe költözik az egyetem, az nagyon nagy kár. Az akadémiai egyetemi szabadság nem egy absztrakt dolog, az szólásszabadság és az igazság keresésének szabadsága létfontosságú. Mamikins úr következik. Parancsoljon! Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A felsőoktatás, az akadémiai oktatás nagyon fontos kérdés. Hogyha azt akarjuk, hogy a demokrácia sikeres legyen, akkor meg kell győződnünk arról, hogy a lakosság tájékozott politikai döntést hozhat. Minél nagyobb szabadságot biztosítunk az akadémia számára, annál inkább fölkaroljuk a demokráciát, a demokratikus társadalom pedig békés és kiegyensúlyozott. Nagyra értékelem, a szocialisták módosítóját, amely előírja, hogy az akadémiai szabadság a kopenhágai kritériumok közé tartozzon. Ez nagyon fontos, és hogyha ez nem valósul meg, akkor ez az illiberalizmus szimptomája, illetve a politikai manipulációnak vagyunk tanúi. Az oktatásiban rejlő hiányosságok bizony rámutatnak a közélet hiányosságaira, és a gazdasági lehetőségek is sérülnek, ezért támogattam ezt a jelentést, és nagyon remélem, hogy meg lehet majd valósítani. Köszönjük szépen, Palmer Oli következik, parancsoljon, bocsánat, az előbb kihagytam önt. Thank you. Köszönöm. Szeretnék gratulálni kollégámnak, Kán, vagy itt Kánnak, hogy megfogom ezt, a fontos jelentést. én nemzedékem magától értetődnek vette azt, hogy a, az előző nemzedékek szabadát tettek az oktatást, a demokrácia, a, jog, a jogállamiság, a média szabadsága és az egyetemi szabadság ilyen alapjogok. Ma azonban, amikor mindezeket kihívás éri, a populizmus, az álhírek részéről politikai kihívások érik ezeket. Azok, akik hisznek ezekben a szabadságjogban, fel kell álljanak, meg kell védjék őket. Az egyetemi szabadság, akadémiai szabadság kulcsfontosságú. A populizmus, álhírek, áltények, amelyek megmérgezik a, a közbeszédet, ezekkel szemben meg kell védjük a szabad ö, akadémiai szabadság és tudás területét. Ezért örömmel szavaztam meg ezt a jelentést, remélem, hogy végrehajtjuk a rendelkezéseit. Howard John következik SND-ből, parancsoljam. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Örömmel támogattam Öcsit Kán kollégám munkáját a jelentésben, amely sajnálatos módon szükségesé vált. Azok közülünk, akik azt gondoltuk, hogy az egyetemi akadémiai szabadság magától értetődő, és az állam nem diktálhat abban, mit tanítanak az egyetemeken, hát azok számára elfogadhatatlan ez, és összesen egyeztethető az európai értékekkel. Fel kell készüljünk arra, hogy a tudományos élet szabadságát keményen megvédjük, hogyha egy tagállam vagy egy harmadik ország ezt az alapvető szabadságot megsérti. Az bizony nem kaphat támogatást, és az együttműködési programokban sem vehet részt a Horizon Europe-ban, és arra is készen kell álljunk, hogy megvédjük az egyetemi szabadságot a piaci nyomástól is. Három intézmény az én régiómban a hírek szerint pénzügyokatnál fogva bezárás fenyegeti ezeket. Ahol ott a kutatás amelynek először ugye nincs gazdasági haszna, mégis az emberiség használ szolgálja, nyilvánvalóan támogatást kell érdemeljem. Köszönjük, és ezennel áttérünk következő nagyon fontos jelentésünk szavazott magyarázataira, fogyatékossággal élők nők helyzete. A GUE-ből kezdi kolléganőnk Nériáda. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Mi nőként értjük azt, milyen kihívások és akadályok állnak előttünk, és különösen így van ez a fogyatékkal nők számára. Még súlyosabb kihívásokkal kell szembenézzenek, és a jelentés ezt elég jól el is magyarázza, látjuk. 18,8 a, a dolgozik csak a fogyatékelő nőknek, Európában még 35%-a a férfiaknak, akik hasonló helyzetben vannak, ez nem elfogadható ez a különbség. Döszüljük azokat az eszközöket, amelyeket megfogalmaz a jelentés, ezekkel élni kell. A tagállamokon áll persze, hogy végrehajtják ezeket, és azzal kell kezdenünk, hogy megfelelő támogatásokat nyújtunk, hogy egyenlőség jön létre az oktatás, egészségügyi sport területén, és gondoskodjunk arról, hogy a fogyatékkal elő nők teljes mértékben vállalhassák társadalmi szerepüket, illetve tudjanak szavazni, a társadalmi életben részt venni. Szerintem ez a támogatás nem áll fenn, ezért üdvözlöm a jelentést. Nagyon-nagyon fontos, hogy a tagállamok végre is hajtsák mindezeket az eszközöket. Köszönjük szépen, Sajdrova asszony, parancsoljon! Szóval, e, Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák! Úgy vélem, hogy a fogyatékkal élő nők esélyegyelősége nagyon fontos. Egyetértek azzal, hogy a tagállamoknak ezen a fronton többet kellene tenniük. Akkor nem tudtam megszavazni ezt a jelentés e, tervezetet, mert erőtes fenntartásaim vannak bizonyos ajánlásaival kapcsolatosan, melyek főként e, túllépnek az EU hatáskörein, a tagállami hatáskörökbe avatkozván be, különösen az egészségügyi ellátás ágazatában. Az állásfoglalás azt kéri, hogy terjesszék ki a reproduktív egészséggel kapcsolatos jogokat, különösen az abortusz jogokat. Úgy vélem, hogy védenünk kell az életet, mindenki életét, a nők életét, ugyanakkor a még meg nem született gyermekek életét is. Kritikus vagyok azon felhívásra szemben is, hogy specifikus specifikus garanciákat adjunk a transgender személyeknek az egészségügyben. Szerintem ez a tagállamok hatásköre, hasonlóképpen a, szex, a, a nemváltást illetően is. Ez a felszólalón Krupa Ursula. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Támogatólag szavaztam az állás, állásfoglalásnál, amely a fogyatékossággal élő nőkkel foglalkozik. Azért, mert ez részletesen kitér arra, hogy a fogyatékkal élők 60%-a nő. Megvannak az európai stratégiáink, amelyek fölkarolják a fogyatékossággal élő személyeket, de azt látom, hogy még mindig nagyon súlyos problémával küzdenek, például akkor, amikor amikor a szavazati jogukat akarják érvényesíteni, vagy orvosi szolgáltatásokat kívánnak fog, öm, igénybe venni. A szexuális orientáció kérdése, illetve a kulturális vagy gender csoportokhoz való tartozás területén a különbségeket nem fogadjuk el. A dokumentumot nagyon fontosnak tartom, ezért mellette szavaztam, de szeretném hangsúlyozni, hogy a gyermekek és a fogyatékossággal élőkhöz való viszonyunk mindenképpen mutatja azt, hogy felelősséget kell vállalnunk a társadalomban. Thank you, Madam President. I... Köszönöm asszony, támogatom a jelentést, és szeretném hangsúlyozni, hogy a társadalom erejét leginkább azon lehet megmérni, hogy a hátrányos helyzetű csoportokkal hogyan bánik. Bár az európai országok jobb szociális standardeket tudtak elérni, mint a legtöbb nemzetközi partnereink, ám a fogyatékkal nők helyzete bizony korábbra, továbbra sem könnyű. Ha megnézzük a számadatokat, bizony csalódottak lehetünk, sőt szégyenkezhetünk. 47 millió lány és asszony él fogyatékkal Európában, de csak 18%-uk van munkában. 43%-uk pedig fizikai vagy szexuális erőszaknak volt kitéve partner részéről. Ezek a nők és lányok nem csak diszkrimináció, nem csak a munka világában vannak kitéve diszkriminációnak, hanem az oktatásban és a más társadalmi szférákban is. Ezért az életmódjuk korlátozott szegénység és kirekesztettség sokszor a sorsuk, és ez szinte kegyetlenség, amelyet szinte elfogad a társadalom. Ezért szavaztam mellette a jelentésnek. Éppen képviselő úr, Zaborszka asszony következik, parancsoljam. Köszönöm, pani predsednička. Oceňujem snahu. Én Nagyra becsülöm azt az erőfeszítést, hogy megoldjuk a fogyatékkal élő nők problémáit a társadalomban, és támogatom az integrációt, a társadalmi integrációt, a társadal, a szociális védelmet, ezek az EU feladatai, ugyanakkor, hogyha a fogyatékkal élő nők, lányok jogait meg akarjuk erősíteni, akkor főleg az emberi méltóságokat kell védenünk. Ugyanakkor az állásfoglalásban erről nem esik szó, nincs erre utalás. Ezzel ellentétben itt a szexuális és reproduktív egészséghez továbbra is diszkriminatív módokat alkalmaz ez az anyag. Ugyanakkor ezek a területek tagállami hatáskörök, nem EU-s hatáskörök, ezt az elemet nem tudtam elfogadni, az emberi méltósága, az életvédelme, ugyanakkor a szubszidiaritás az EU alapvető értékei közé tartoznak, melyeket tiszteletben kell tartanunk. A parlamentünk állásfoglalásében is köszönöm. Köszönjük, thank you very much. Szoznyers úr következik még utolsó felszólalónként, parancsoljon uram. To jest kolejna skandaliczna... E, köszönöm szépen. Nos, ismételten egy szexista kedve, kezdeményezésnek vagyunk tanulni. Igazából nem is értem, hogy miről van szó. Mindenki vak, senki nem látja, hogy mi történik. Milyen jogokat kellene adni, milyen más jogokat a fogyatékkal élő nőknek, mást, mint a férfiaké. Mi, miért foglalunk el állásfoglalást a fogyatékkal élő nőkről, csak a nőkről? Másképp kell viszonyulni a nőkhöz, mint a férfiakhoz. A fogyatékosság jobban érinti a nőket, mint a férfiakat. Hát én ezt nem értem. Aztán ott van a hetes pont, amelyben azt mondjuk, hogy a nők számára sokkal nehezebb a fogyatékosság kérdés azért, mert hosszabb az élettartamuk. Hát ha hosszabban, ha tovább élnek, a nők pedig, a férfiak pedig rövidebb ideig, akkor a férfiakra kellene összpontosítanunk, és semmiképpen nem szabadna előjogokat, meg privilégiumokat biztosítani a nőknek pusztán azért, mert hosszabban élnek, hát ez őrültség. A jelen ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején nyújtják be a parlament jóváhagyásának céljából, mivel végeztünk a mai napi rendi pontjainkkal, amennyiben nincs ellenvetés a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat továbbítom az állásfoglalásokban megnevezett személyeknek és szerveknek az európai parlament ülésszakát ezennel megszaktom az ülést berekeztem mindannyiunknak jó délutánt és hazautazást kvánok.